maintenant, vous pouvez... Bien oui, mes chers amis. Kedves barátaim, köszönöm szépen a segítséget, alelnök úr. Az elnökünk hiányában most én fogom elnökölni ezt az ülést, és remélem, hogy segíteni fognak nekem ebben. A szavazással fogjuk kezdeni a mai ülés, utána pedig két meghallgatás lesz. Először is megkapták a koordinátorok ülésének a jegyzőkönyvét tegnap estéről, ahol döntéseket hoztunk. Tehát november 9 és 22-i ülések jegyzőkönyvét láthatják, mert a legutóbb a koordinátorok ülése után nem volt már szakbizottsági ülés. Tehát ezt a két dokumentumot átadtuk önöknek, hogyha 12.30-ig, tehát a bizottság ülés végéig senki nem jelzi az ellenvetését, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most szavazni fogunk. Azt javaslom, hogy csináljunk egy próbaszavazást, hogy meg tudjuk számolni, hogy hány szavazókártya van itt és hogy minden frakciónak megfelelő számú kártyája van. Most megnyitom a szavazást, kérem, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem mindenki szavazott? Nem kettő hiányzik. És van valaki, aki nem szavazott. Ki nem szavazott? Én szavaztam. Rendben, tehát nincs egyik frakciónak sem túl sok szavazata. Nagyon jó, akkor kezdhetjük. De asszony jelentésével kezdjük a tiszta energia innováció felgyorsításáról. Vim is leült, úgy látom. Következik a szavazás. Tehát Demonte asszony jelentése, hármas kompromisszum mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, Kiszabsztia. Tartózkodás elfogadva. Rendben, minden rendben van. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás a négyest elfogadtuk. A 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, a 28-as módosítót elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, az ötös kompromisszumot elfogadtuk. 41-es módosító mellette, ellene tartózkodás a 41-est elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás a 42-est elutasítottuk. Illetve ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást a 42-es módosítóról. Pop, pop, pop, tout le monde n'a pas voté, tout le monde, tout le monde, tout le monde, encore un. Van még egy, aki nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es mellette. Ellene. Tartózkodás. A 44-est elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás. A 47-est elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 58-as módosító mellette ellene Tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Cet amendement est accepté. Ezt elfogadtuk. 60-as módosító mellette. Ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt is elfogadtuk, de ezt most elektronikusan ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk, 56-os módosító mellette, ellene. Ezt is meg kell néznünk elektronikusan, megnyitom a szavazást. 56-os módosítóról szavazunk. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a nyolcas kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Az egyes kompromisszumot elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de megnézzük elektronikusan. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Kettes kompromisszumot elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. A 11-es módosítót elfogadtuk. Most következik az elektronikus szavazás a vélemény egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 szavazattal, 5 tartózkodással és 2 ellenszavazattal ezt elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk Demonte asszonynak. Következik eh, a második szavazásunk. Ez a Marinescu jelentés. A parlament álláspontjának előkészítése a következő több éves pénzügyi keretről 2020 után. Marinescu úr jelentése. Kezdődik a szavazás, egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. A második kompromisszumot elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Hármas kompromisszum eh, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene. 14-es módosító elutasítottuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás a négyes kompromisszumot elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás a tízes módosítót elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene Azt hiszem, hogy ezt a 16-ost elutasítottuk, de azt javaslom, hogy nézzünk meg elektronikusan is. Megnyitom a szavazást a 16-os módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt valóban elutasítottuk. 15-ös módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. A 15-öst elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Az ötös kompromisszumot elfogadtuk. 31-es módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. A 31-est elutasítottuk. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt megnézzük elektronikusan is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt valóban elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. A hatos kompromisszumot elfogadtuk. 43-as módosító mellette, ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 szavazattal 19 ellenében. 44-es módosító mellette. E, ezt már elfogadtuk, mondja az elnök, tehát akkor következik a hetes kompromisszum. 44 47-ig kiestek, tehát hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. A hetes kompromisszumot elfogadtuk. Az 52-es módosító következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás. Az 52-est elfogadtuk. Elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, tévedtem. Jó, hogy megnéztük elektronikusan. Tehát 53-as módosító. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, az 53-ast elfogadtuk. 54, mellette, ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt valóban elfogadtuk. 51-es módosító mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. A nyolcas kompromisszumot elfogadtuk. 55-ös módosító mellette. Ellene. Megnézzük azért elektronikusan is, megnyitom a szavazást. Az 55-ös módosítóról beszélünk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os módosító. Mellette. Ellene. Megnézzük ezt is elektronikusan, az 56-os módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. A tízes kompromisszumot elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. A tizenegyes kompromisszumot elfogadtuk. 60-as módosító mellette ellene. Tartózkodás. A 60-as módosítót elutasítottuk. 60-as módosító elektronikus szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. A 66-ost elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. A 12-es kompromisszumot elfogadtuk. 85-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. 85-öst elfogadtuk. A 85-ösnél tartottunk, tehát 13-as kompromisszum következik. 13-as kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, jön a 93-as. 93-as módosító, ki van mellette? ellene. Tartózkodás. A 93-ast elutasítottuk. 14-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. A 14-es kompromisszumot elfogadtuk. 103-as módosító mellette. Ellene tartózkodás. A 103-ast elutasítottuk, 106-os mellette, ellene, tartózkodás. A 106-ost elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. A 15-ös kompromisszumot elfogadtuk, 112-es mellette, ellene, tartózkodás, a 112-est elfogadtuk 113-as mellette, ellene, tartózkodás, a 113-ast elfogadtuk 114-es mellette, ellene, tartózkodás, a 114-est elfogadtuk 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. 16-os kompromisszumot elfogadtuk. 120-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 120-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. 17-es kompromisszumot elfogadtuk. 128-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a 128-ast. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 129-es, ki van mellette? Ellene. Azt hiszem ugyanaz a többség, de azért nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban ugyanez történt, 21-20 arányban, tehát ezt elfogadtuk. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, a 130-ast elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, a 18-as kompromisszumot elfogadtuk. A 145-ös módosító következik. Ki van mellette? ellene. Tartózkodás. A 145-öst elfogadtuk. 146-os mellette ellene. Tartózkodás. A 146-ost elfogadtuk. 147-es mellette ellene. Tartózkodás. A 147-est elfogadtuk 144 mellette. Ellene tartózkodás. A 144-est elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás. 148-est elutasítottuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás. A 149-et elutasítottuk 150-es mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. A 151-est elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás. A 152-est elfogadtuk. Megnézzük elektronikusan a 152-est. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 153-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik az elektronikus szavazás a módosított véleményről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 szavazattal, 3 ellen szavazattal, eh, tartózkodás nélkül elfogadtuk, gratulálok Marinescu úr. Az utolsó eh, szavazás következik. Ez Griffin asszony jelentése, ez egy ajánlás az Amerikai Egyesült Államokkal való légi közlekedési megállapodásról. Egyszerre szavazunk az egész anyagról elektronikusan. Megnyitom a szavazást Griffin asszony jelentéséről. Lezárom a szavazást. Nagyszerű eredmény, 38 szavazattal, ellenszavazat nélkül, három tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok, Griffin asszony. A szavazást befejeztük, és most következik a meghallgatás. Ennek a meghallgatásnak a témája az Eurovinyet, vagyis az útdíjak eh, kérdése, és az ehhez kapcsolódó témák. Bien, alors. Rendben, akkor, kedves kollégák, azt hiszem, hogy a szavazást lezárhatjuk, most következik a meghallgatás. A panel tagjainak és a képviselőknek is szeretném jelezni, hogy a következő módon zajlik majd ez. Nem tudom, hogy ugyanazt a tekintét megkapom-e, mint az elnök asszonyunk, de a kalapácsom itt van, lehet, hogy használni is fogom. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy szigorúan tartsák be az megszabott időt. Én nem fogom, nem fogok visszajönni a hatalmammal, de ha kell, akkor rendet fogok tenni. Ma az údiakról eh, fogunk meghallgatást tartani, ami egy rendkívül fontos téma, mert eh, ez egyszerre az, eh, osztja szét az infrastruktúra költségét a használók között, és lép fel bizonyos problémák ellen. Ez az az alapelv, mely szerint a felhasználónak kell fizetnie. Erről fogunk tehát beszélni és a a szükséges erőforrásokról és problémákról is fogunk beszélni. Tehát mindenről, ami az útdíjak kapcsán felmerül a használatuk során. Ez egy rendkívül jelentős téma, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a közúti közlekedés a legfontosabb módja a személyek és áruk szállításának jelenleg. Bemutatom a panel résztvevőit. Örömmel fogadjuk körünkben Gabriele Benedettót, aki a Telepass SPA vezérigazgatója, ez egy fizetési rendszer szolgáltató, William Totsot, aki a szállítás és környezet igazgatója, Lorien Creed, aki a eh, Nemzetközi Automobil Szövetség igazgatója, Remi Lebedát, aki a Nemzetközi Útuniót képviseli, eh, Libor Lokmant, akivel már eh, ma újra találkozunk, az Európai Vasút és Infrastruktúra Társaságok igazgatója, és Kalisztratos Dionanis, aki az azekapot ot képviseli, az Európai Útdíjas Úti Infrastruktúrák Szövetségének a képviseletében. Ebben a sorrendben fogjuk meghallgatni őket, és szeretném jelezni, hogy nagyon szigorúan be kell tartani a hozzászólási időt. Egyenként fogok nekik szót adni ebben a sorrendben. És szeretném emlékeztetni a hozzászólóinkat, hogy 7 percet kapnak, és egy órában mérni is fogjuk a hozzászólásokat. És 7 perc után a következő hozzászóló kapja meg a szót, tehát kérem, hogy figyeljenek oda az eltelt időre, hogy a lehető legtöbb idő jusson a vitára. Először is az első panel résztvevőnknek, Benedetto úrnak adok szót, parancsoljon, 7 perce van. Signore, e signori, buongiorno. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Elnök úr, köszönöm, hogy szót adott nekem. Néhány diát fogok használni, hogy a telepaszt bemutassam. A telepasz, ahogyan azt is elmondotta, egy autópályadiakkal foglalkozó operátor, vezető szerepet játszunk Oroszországban és Európában. 6 millió ö, ügyfelünk van, és 11 millió fizetési eszközünk körülbelül 30%-et birtokoljuk az EU piacnak, és évente körülbelül 60, 6 milliárd eurós forgalmunk van, és a végfelhasználóink közül kikerülnek magánszemélyek, vállalatok, fuvarozók, koncessionáriusok és a többi. Egy olyan európai hálózat tagjai vagyunk, az ETC, amely 15 hasonló operátort foglal magába, és kiterjesztettük európai lefedettségünket Olaszországról kiindulva, és más európai országokra is te- kiterjesztve azt, az interoperabilitás kezdetben elég erős akadályokat gördített utunkba, és most nagyon verjük ezt az irányelvet. Mi szeretnénk egyszerűsíteni, látjuk a nehéz gépjárműveket, amelyek jó lenne, hogyha egyetlen készülékkel a szélvédőn tudnának egyik országból a másikba átjutni a fizetést illetően. Tehát mindenképpen interoperabilitásra van szükséges kiegészítő értéket nyújtó szolgáltatásokra. Az egyik téma persze a végfelhasználó számára a költségek csökkentése, ugyanakkor nekünk is csökkentenünk kell a költségeinket, hiszen jelenleg rengeteg különböző standard létezik a piacon ezért nagyon kedvezően érzékeltük ezt a 24 hónapos időtartam megszüntetését a régi irányelvből. Ez ugyanis megkönnyíti az operátorok számára, hogy vonzó piacokra lépjenek, és nem veszítik el az ITS provider státuszukat, amelynek ugye régen volt ez a 24 hónapos korlátja, és mindez lehetővé teszi, hogy a könnyű haszon gépjárművekkel is dolgozzunk, mert ugyanis ott a költség az 10%-kal nagyobb, a könnyű haszongépjárművek esetében, tehát egy olyan technológiát szeretnénk inkább alkalmazni, amely jelenleg 80%-át képviseli a piacnak, például Németországban vagy Belgiumban ez a rövid hullámú készülék. És nagyra becsüljük azt is, amit az irányát felülvizsgálata során történt, már ami a műszaki követelmények monitorozását illeti, amelyeket a koncessionáriusok alkalmaznak a tagállamokban. Erre majd még vissza fogok térni. Aztán most nézzük meg azokat a szempontokat, ahol szerintünk egy kis munkára van még szükség az összes érintett szereplő részéről. Itt ugye a belépési akadályok lebontása az egyik, amikor nem hazai piacra akarunk lépni, hanem nemzetközire miből is állnak az akadályok. Olyan helyzetekről van szó, amelyeket minden nap megtapasztalunk, különböző dokumentumokat kérnek tőlünk például a okán. Különböző dokumentumokat dokumentumokat, amelyeket mi kell, hogy kérjünk az ügyfelektől, akik a különböző országokban dolgoznak, vagy akár a tanúsítványokra is utalhatok az általunk alkalmazott technológiát, vagy standardeket illetően, és a helyi nyelvek is problémát jelentenek, nem mindig az angol az első nyelv az ilyen dokumentáció, vagy technikai specifikációk esetében, és aztán ugye különböző bértáblák vannak az egyes országokban. Itt nem a e, mennyiség fontos, hanem egy e, költségfedezet e, meghatározása. És azt hiszem, hogy mindenki megérthette a szavaim nyomán, hogy ez a technológiai téma kulcsfontosságú szerintünk ebben az irányelben ugye itt talán a mellékletre helyezése ezen témának nem adja meg a megfelelő súlyát ennek a témának, hogy mennyire fontos az a mi munkánk szempontjából. A technológia lehetőleg nagyobb bevételi képességet biztosítja az operátoroknak. Ugye itt 99,6%-ról van szó a bevételeknek, tehát hogyha a technológiát módosítjuk, akkor nagyon figyeljünk arra, hogy ennek miféle kihatásai lehetnek, hogyha például olyan standardeket adnak kiegészítőleg a rendszerhez, azok mindenképpen módosíthatják a jelenlegi kommunikációs rendszert. Ugye nézzük, hogy a műholdas világ milyen irányba fejlődik. Mi lelkesen követjük ezt a fejlődést, például Németországban is láthatjuk ezeket a fejleményeket, de az átmenet esetleg veszélybe sodorhatja a jelenleg hatályos standardeket ez az 5-8 GHz, ami jelenleg létezik, tehát mindenképpen várjuk, hogy a technológiai témákkal jobban foglalkozzunk. Ugyanakkor ugye az, ez a cross-border exchange, az, az információ csere a koncessionáriusok részéről, ez mindenképpen üdvözlendő, és a bevétel biztonságát nyújthatja nekünk, akkor is, hogyha interoperabilitásban dolgozik az adott eszköz. Itt különböző szerepekről van szó, ugye a szolgáltató és más szereplők között minden, más országban, minden országban teljesen más struktúrák léteznek. Ami szerintem fontos, az a jobb szabványosítás. Egyes országok nemrégiben indították be a belföldi szolgáltatást. Ezek nagyon ö, hosszú időre halasztják az interoperábilis szabvány bevezetését. A belföldi rendszer ö, azt jelenti, hogy a az egyéb szolgáltatók, a külső szolgáltatók nem lesznek elég versenyképesek ezen rendszer használatával. Ez lett volna tehát ami a fő témák felsorolása, amikkel kapcsolatosan mi együtt kívánunk önökkel működni. Köszönöm, Benedett úr, mondja az elnök, és most pedig uh, Krid asszony kap szót, aki az autósok nemzetközi szervezetének főigazgatója 7 percben. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. A szervezetünk 37 millió felhasználót képvisel a tiszta, megbízható, fenntartható mobilitás céljából, úgyhogy a közúti biztonságcsomaggal egy belső céljai vannak, javítsuk a beruházások minőségét, határon átnyúló mobilitást azzal, hogy, hogy a fogy hogy az utazásokat elősegítjük. Aggaszt bennünket a javaslat, amely mindenki ugyanazt a méretet húz rá a nemzeti rendszerekben, már most is nagy az autóvezetők terhe, és nem feltétlenül Asszonyom, a tolmácsok azt kérik öntől, hogy egy kicsit lassítson le, mert nagyon nehezen tudják önt követni. Az olasz is nagyon gyors volt, mondja a felszóló, de hát nem gond. The burden on the... Nagyon magas a teher, és a problémákat nem oldja meg a javaslat. Az európai szint sem feltétlenül a legjobb szint a probléma kezelésére. Az első tehát a bizottság anyaga az adó szinteket vizsgáltuk 2013-ban a 27 tagállamra, és azt mutatja, hogy 82 ja a adóknak már most is használat alapú, tehát minél többet mozog az, a gépkocsi, annál többet fizet adóban. Ez igaz a legtöbb útdíjra és egyéb adó típusra a javaslat a nemzeti rendszereket kilométer alapú terhelésre váltaná EU szinte. Ez körülbelül 1,2 milliárdot jelentene a rendszer működésében pluszköltségként. Ezt nyilván a felhasználók fizették meg a végén, tehát egy olyan díszabási rendszer kell működjön, amely a felhasználók fizet alapon működik, ez már most is így van, a bizottságnak, a javaslatának a végrehajtási költsége nagyon magas, ezt az autóvezetők vagy az autóvezetők fizetik meg, és negatív hatása a társadalom egészére. És az arányos ennek sem felel meg. A második modellben az infrastruktúra finanszírozására fordítottiakat látjuk. 286 milliárd volt a bevétel ebből az EU 27 tagállamában, 467 az útköltség, útépítés fenntartás költsége. Ez jelentős plusz jelent. 240 milliárdot fizettek az autók, és 97 milliárd ment az infrastruktúrára. Ahogy a dia hasonlítja látják a grafikonon, az infrastruktúrális beruházások csökkentek. Egy, a GDP 1,1%-ról 95-ben 0,8%-a 2013-ban. Tehát az infrastruktúrális finanszírozás csökkentése nem a, a pénz hiányából adódik, hanem egyébként befizetik a, az autóvezetők adóit a költségvetésbe, és nem az infrastruktúrára megy. A bevételek és kiadások mérlegje alapján az új rendszer nagyobb jelentéstételi terheket ró az autóvezetőkre, ám nem megy a pénz az infrastruktúrába az a konklúziónk, hogy a mostani nemzeti adók és díjak rendszere már most is lefedi az infrastruktúrás beruházások. Hát, és szerintünk a rossz infrastruktúra negatív hatása van a közúti biztonságra, és másodlagos költségekkel jár. Ugyanakkor nincs garancia az állampolgár számára arról, hogy hatékonyan használják az adóbevételeket az autóforgalomból az infrastruktúra javítására. a bizottság javaslata szerint differenciálnak az árképzésben a kibocsátási osztályok között, és ezzel ösztönzik az alacsonyabb kibocsátási autóvásárlását. Itt arra emlékeztetnénk a tagállamokat, hogy az adóztatás már most is az emissziós szintje ehhez igazodik, így az ösztönzik a gépkocsi vezetőket, hogy váltsanak technológiát, már a kormányok is ezt teszik a tagállamokban. Korábban a dízelre koncentráltak, most az elektromos autókra mindig a tudományos tények alapján próbálják meghatározni ezt a politikai célt. Szerintem most is több intézkedés erre hajt, az energia adózási irányelv, az NOx részecskékre vonatkozó szabályozás és a tényleges kibocsátási értékek mind-mind ez irányba hatnak nem gondoljuk, hogy ez a plusz szabályozási szint ö, tényleg jó irányba hat, és általában a közlekedés nem, nem rugalmas gazdasági tényező, nem lehet abszolút átalakítani. Konformitási tényezőket is figyelembe akar, vennénk. A javaslat szerint lehetetlen követni, mondja a tolmács, felolvassa a előadó a beszédét. Alternatívákat kell meghatározni az életképes közlekedés számára, ám a vidéki területeken nincs alternatíva sok esetben, általában a költségesebb eszközökre kényszerülnek a vidéki lakosok, ezeket büntetnénk ezekkel az autóterhekkel, és elterelnénk a forgalmat a kisebb utakra. Mit gondolunk, mire kéne koncentrálni a javaslatnak? Igen, több nemzeti rendszer működik adózás struktúrában, Nehéz ezeket összehangolni határon átnyúló módon az EU-ban, és egyes rendszerek diszkriminációs hatással lehetne. Az Európai Unió működésével szerződés hangsúlyozó nem szabad diszkriminálni nemzeti alapon. Úgy gondoljuk tehát, hogy az EU hozzáadott értéke erre kell koncentráljon, egy egységes fedélzeti egység kellene, hogy elősegít pérmentes kilométer elszámolást a gépjárművekben, és annak a lehetőséget is kell, hogy bárhol tudjon fizetni az autóvezető, bárhol jár az EU-ban, és az adatvédelmi szabályokat is be kell tartani. Az adatokat csak erre lehet felhasználni, és nem lehet fenntartani hosszabb út, időre, csak a dúdi fizetésére összeférülésére szervezetem úgy véli, hogy a mostani javaslat sokkal nagyobb költséget ró majd a felhasználókra, anélkül, hogy hozná a várt eredményeket, de az infrastruktúra és a fenntartható közlekedés érdekében már most is hatalmas befizetnek az autóvezetők az infrastruktúra finanszírozásába, és nem valószínű, hogy a szubszidiatása és arányosság elvét megállja majd ez az új javaslat. A tagállamok arra kell ösztönözni, hogy a személyes mobilitásra alternatívákat dolgozzanak, és ne, szor, ne legyen az, hogy kiszorítják az embereket a mobilitásból. A célokat úgy kell érteni, hogy a mobilitást fenntartjuk, hiszen ez kulcsfontosságú az Európai Unióban. <coughs> Köszönöm, most pedig William Totz úr kap szót, aki a közlekedés és környezet ügyvezető igazgatója 7 percben. I lead transport and Köszönöm szépen. Én a Transport and Environment-et vezetem, és ez Európa vezető környezetvédelmi szervezete, amely közlekedési témákkal foglalkozik. Az útdíj kérdésekkel már a 1990-es évek kezdetétől foglalkoztunk. Az UDIakról szóló prezentációmat azzal kezdeném, hogy visszatekintek arra, hogy honnan jöttünk. 1999-ben, amikor ezeket az údiakat bevezették, több ország is bevezette az útdíjakat a nehéz járművek területén. Hollandia volt az első, és a legutóbbi Bulgária. Az útdíjaknak több előnyök is van. A flották megújítását ösztönzi, így tisztább járművek kerülnek az utakra, javítja a hatékonyságot, és valamelyest kiegyenlíti a feltételeket, és természetesen jelentős bevételforrás a kormányoknak. De az fontos kiemelni, hogy mindezeket az előnyöket negatív gazdasági hatás nélkül sikerült elérni. Tavaly készítettünk egy tanulmányt a német UDI rendszerről, ami egyértelműen megmutatta, hogy a negatív gazdasági hatások tekintetében a logisztikai szektor egészét nézve nincsen negatív kihatás, tehát mindezeket az előnyöket negatív gazdasági hatás nélkül sikerült elérni. Ezt szerintem fontos elmondani, mert egyes kollégák a panelben valószínűleg azt fogják mondani, hogy az útdíjak gazdasági katasztrófához vezetnek, és ez egyszerűen nem igaz. Megnézve az Európai Bizottság javaslatát, azt gondoljuk, hogy ez egy elég jó javaslat, de még lehetne javítani rajta. Négy javaslatunk van, négy a nehéz járművekre vonatkozik, egy a kis és egy pedig a személyautókra. Ami a nehéz pótkocsis járműveket illeti, igen sok externalizált költsége van ezeknek, és itt látható, hogy például a légszennyezés és klímaváltozás és így tovább. És ezen az ábrán látható, hogy még mindig nagyon sok költséget áthárítanak a társadalom egészére, vagyis olyan fogyasztókra, mint mi. Hogyha ezt meg akarjuk változtatni, akkor két dolgot kell tennünk. Először el kell fogadnunk a bizottság javaslatát, vagyis a matricákat ki kell vezetni. Ezek nem hatékonyak, és szinte mindig úgy alakították ki őket, hogy a külföldieknek többet kelljen fizetniük, ezért ezek diszkriminatívak. Másodszor a bizottság azt javasolta, hogy az externalizált költségeket az úthálózat egy részére eh, kell csak alkalmazni. Mi úgy gondoljuk, hogy az egész belső piacra, az egész eh, EU-ra eh, ki kellene ezt terjeszteni. Ez az externalizált költségeket is jobban széteríteni. A másik kihívás a széndiokszid. Ez a közlekedési ágazat legnagyobb kihívása, ugyanis ez a szektor a legnagyobb forrása a széndiokszidnak Európában. És a közúti szállítmányozásban problémák jelentkeznek, már a 90-es évek elejé óta lehet látni a széndiokszid kibocsátás növekedését. A kamionokkal az a probléma, hogy nincs nagyon sok eszköz a kezünkben, nem tudjuk pénzügyi eszközökkel a legtisztább járművek bevezetését elérni. És Európában az UDI rendszer a leghatékonyabb ilyen eszköz, és ezzel lehet arra serkenteni a fuvarozókat, hogy környezetbarátabb járműveket vásároljanak. Ez differenciált údiakat tesz lehetővé, illetve nagyon jelentős kedvezményeket ad az éró kibocsátású járműveknek. A harmadik jelenség a furgonok, Belgiumban, de más országokban is láthatták, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt ezeknek a furgonoknak a száma. Nem csak azért van ez, mert ezeket jó vezetni, hanem azért is, mert számos szabályozási előnyük is van. A legtöbb szállítmányozási szabályozás alól mentesülnek, tehát nem kell semmilyen különleges engedély hozzá, nincsen tahográf és egyéb szabályok, például a sebességkorlátozás sem vonatkoznak rájuk. A Belgiumban, amikor bevezettük az útdíjakat, akkor 20%-kal nőtt a furgonok száma egyetlen év alatt. Teljesen logikus, hogyha 15-20 centet kell fizetni kilométerenként egy teherautóval, és a furgonért nem kell fizetni, akkor inkább furgonokat fognak használni. Szerintünk ezt meg kellene változtatni, hiszen ezek a járművek is áruforgalmat bonyolítanak le. Végül pedig a személyautók kérdése. Itt három dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyértelmű, hogy a matricák nem hatékonyak, ezek diszkriminatívak, és más országokban is úgy találták ezeket ki, hogy a külföldiek fizessenek többet. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk. Ez tehát nem egy hatékony eszköz. A második, hogy a forgalmi dugókkal nagy problémák vannak Európában, vagyonokat fizetünk ki emiatt. Ha van egy olyan eszköz, amely ezt meg tudná oldani, az éppen a kilométerdíj. Azt gondolom, hogy ebben széles körű tudományos egyetértés van, és mindenképpen ki kellene használni ezt a lehetőséget. A harmadik dolog, amit mondanék, az az, hogy a mobilitás változik. A következő 10-15 évben egy olyan mobilitási rendszer felé fogunk elmozdulni, amely automatizált és elektromos. Egy ilyen világban a közlekedés nagyon olcsó lesz, az elektromos autók üzemeltetése nagyon olcsó, és a vezető nélküli autóké is. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan fognak az személyautó rendszerbe beszállni, tehát beteg vagy idős emberek, akik nem tudnak vezetni, most autóba ülhetnek majd. Ez viszont a mobilitási rendszerek határait fogja feszegetni, egyre több jármű kilométert fognak megtenni az utakon, de az üzemanyag adóztatás is problémássá válik. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a személyautók esetében az útdíj már ma is jó ötlet, de holnap eset egyenesen nélkülözhetetlen lesz, és szerintünk a parlament álláspontjának is ezt kell tükröznie. Azt hiszem, hogy ez a prezentációm vége. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, Tott úr. Most pedig Remi Lebeda következik, aki a Nemzetközi Közúti Közlekedők Unióját képviseli, 7 percben kap szót. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, jó reggelt, jó napot! Az ERU eh, egy közlekedési, világközlekedési szervezet, amely a teherautó, autóbusz és taxi működtetők szervezeteit képviseli, és ezek nemzeti föld, eh, szervezeteitnek ernyő szerve. Jelentős mértéket adjuk tehát az európai ö, eh, gazdasági célú közúti forgalomnak. Az Euromatrica egy nagyon kényes téma számunkra, hiszen a magán busz és teherautó, meg taxivállalatok érdekeit érinti. Mi tehát, mit gondolunk erről? Az, az eredménye ennek a folyamatnak, és annak elfogadhatósága nagyban függ attól, mennyire méltányos a folyamat. Évek óta kérjük, hogy fel, vizsgálják felül azt a jelentést, amely a külső költségeket és a közlekedési móduszok összehasonlítását is magában foglalja, csak ennek alapján lehet a döntéshozatat megfelelően informálni. Az IRU -ja üdvözli a bizottság az a javaslatát, hogy egy ilyen jelentés közé tesz jövőre. A mostani összefüggésben az IRU két elem alapján elemez a adózás szintjére való kihatását és a bevételekre való kihatását vizsgálja a javaslatnak. Az író bevételsemlegességet kér a mostani helyzettel összevéve, összevetve a mostani keretekben, amikor is a fő, főutakon és az autópályákon az infrastruktúra adóztatják az, az infrastruktúra építését és a zaj és környezetszennyezést, jelenleg már 100 lefedik ezeket a célokat a beszedett díjak és adók. Nagy kicsi az esély annak, hogy a köz, közútról átmegy a többi közlekedési módusra az ágazat forgalma. Tehát egy ilyen fokozat adóztatásnak csak az az eredménye, hogy a tisztább technológiai áttérést korlátozza, hiszen nem lesz rá finanszírozásra forrása a működtetőknek. A piac nagyon más a vasúti közlekedésben, tehát az intermodális verseny nagyon kicsiny voltak éppen a valóságos piacon. Ezért az lehetne a cél, hogy több kollektív gépjármű, busz és teherautó működjön, és kevesebb személygépjármű. Tehát ezért kéne a busz forgalmat megsegíteni, a környezetvédelem, a társadalmi inklúzió és a közúti biztonság szempontjából is hasznos volna. Ám ez ugyanakkor a tisztább és hatékonyabb működést is elősegíteni ez az áttérés. Hogyan tudná a, a, az árképzés ezt az átállást segíteni? A bevétel oldal meghatározóit a díj definíciója az, hogy egy bizonyos célból szedik, azt kell elősegítse. Ha a pénz csak az állami költségvetésben megy bele, akkor simán adóról beszélünk. Tehát nem díjról. A mi elemzésünk szerint az Európai Bizottság javaslata nem határozható meg díjként. Ha meg adó, akkor meg adóként kéne kezelni az Európai Unió működésről szóló szerződés adófejezetében. A bevételeket illetően az az utak építésére, fenntartására, valamint a, a jól felszerelt biztonságos parkolóhelyek építésére kellene fordítani ezeket a díjakat. A külső költségek tekintetében viszont a felhasználó fizet elvet akár ki is bővíthetnénk, ám látni kell azt, hogy az intermodális átállás esélye nagyon kicsi. Tehát nem fog átmenni a forgalom a teherautókról és a buszokról más közlekedési módokra. Így arra kéne törekedni, hogy a kibocsátásokat helyben csökkentsük, fenntartva téve a közúti forgalmat és csökkentve a kibocsátását. A fenntartható közúti közlekedés alternatív üzemanyagok, tisztább technológiák, képzés és egyéb célok által valósulhatnak meg. Összefoglalva a javaslatainkat, azt javasoljuk, hogy a buszokat vegyük ki a hatály alól, élvezzenek kivételt, Világos, hogy ők a megoldás részei, és nem a probléma részei az autóbuszok, és ha terhelnék őket, teljesen lent mondana a piaci szabályoknak, és újabb terheket róna a, rájuk az euró matrica. A legalábbis az autóbuszokat, ha más jobban nem is, de úgy kéne kedvezményezni, mint a személygépkocsikat, és ugyanolyan átmeneti időszaknak is kedvezménynek kéne alávetni őket. Lehet, meg kéne hagyni a választást az UDI és a vinyet a matrica között, ami pedig az átállást illeti az euró osztályról a, a CO2 kibocsátásban. Üdvözöljük ezt, de legyünk körültekintőek, hogy bevétel semleges módon történjen, és a széndiokszid ne kerüljön, ne internalizáljék az euró matricába. A célirányos költség rendkívül fontos, tehát a beszedett díjak valóban a közúti infrastruktúrában menjenek át, fenntarthatóbbá, tisztává téve a közúti közlekedést ezen díjak finansz származó finanszírozással. A dugódíjak tekintetében szerintünk a gazdasági autóparkokat ki kéne venni, hiszen az időveszteség révén már így is megfizetik a dugókat, és nincs alternatívája a, a, a teherautóknak például, és a, a buszoknak sem. A buszok nem tudnak más időpontban mozogni, mint ahogy a teherautók megtehetik, és így is jelentős adóterheknek vannak kitéve összevetve a személygépkocsikkal. Mint tudjuk, 30-35 személygépkocsit tud kiváltani egy autóbusz a közúton. Így módon a buszközlekedés a megoldás része nem a problémája is. Az Európai Bizottság ezt be kell lássa. Ennek meg kell lenni a javaslatban is. Köszönöm szépen Lebeda úrnak. Most pedig továbbra is 7 percben Liba Lakman úr kap szót, a CER igazgatója. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a vasút nézőpontjából is megszólalhatok itt. Miért kerül most itt erre sor? Mi már alkalmazzuk a szigorúan a távolságtól függő és minden költséget fedező árazást, és a magas kereslet esetén magasabb árakat alkalmazunk, így ez a dugódíjakkal is összeköthető. A prezentációmban négy témáról szeretnék beszélni. Először is az Európai Unió vállalását, utána mondanék néhány tényt, amelyet William már részben elmondott, és utána ajánlásokat fogalmaznék meg. Tehát először is, ami az Unió vállalásait illeti, Mondjuk ki egyértelműen, hogy a bizottság maga 2011-ben a közlekedésről szóló fehér könyvben elmondta, hogy teljes mértékben és kötelező módon internalizálni kell a költségeket 2020-ig. Ekkor minden szennyezőre már annak az elvnek kell érvényesnek lennie, hogy az externalizált költségeket nekik kell fizetniük, nem pedig a társadalomnak. És ha a közlekedési könyv ezt mondja, akkor megdöbbentő számunkra, hogy a bizottság javaslatában ennél kevésbé ambiciózus törekvések szerepelnek. De ha ez nem lenne elég, akkor az EU szerződésben szintén a szennyező fizet elv jelenik meg. Ez minden közlekedési módozatban így kellene, hogy legyen, de először beszéljünk arról, hogy a legfontosabb az, hogy a, bizot, hogy a, a lakosság ne legyen kitéve, a társadalom ne legyen kitéve annak a szennyezésnek, amelyet nem ők okoztak. Másodszor néhány tényt közölnék, és azt javasolnám önöknek, hogy az összefoglaló brosúrát is vigyék el innen a terem ajtajától, mert azon több információt lehet találni. A C Delft 2016-17-ben készített egy tanulmányt, és ők úgy találták, hogy az útdíjak csak 30%-át fedezik a költségeknek. Ha az autópályákról beszélünk, akkor a költségeket ott 70-90%-ban fedezik az új de még ez is alatta marad a 100%-nak. Tehát valószínűleg ezen el kellene gondolkodni. És ha összehasonlítom ezt a vasúttal, mert hallottam, hogy szóba került az, hogy bizonyos szolgáltatásokat kivennének a hatály alól. A vasúton a távolság alapú árazás alól senki sem mentesül, még az utasok sem. Így ez összehasonlítható a buszokkal vagy a személyautókkal. Tehát mi a javaslat számos elemének örülünk, e, tehát az externalizált költségek helyett referenciaértékeket alkalmaznánk. E, Mi úgy gondoljuk, hogy a referenciaértékeket minimumként kell használni, nem pedig referenciaértékként. Lépjünk egyel túl ezen. Másodszor a nehéz pótkocsis teherautók esetében az externalizált költségek internalizálását kötelezővé kell tenni és az összes nehéz pótkocsis jármű úti fizetését kötelezővé kell tenni, ott, ahol a teherautókat már fizetésre kötelezik. Fontos, hogy az idő alapú díjakat vezessük ki, és egy igazi dugódíjat tegyünk ezzel lehetővé. És ezen kívül a bizottságnak még két olyan intézkedése van, ami a társadalomra és a közlekedési rendszerre hatással lehetne. A közösségi közlekedésre kellene fordítani a dugódiakból befolyó pénzt, illetve lazítani kéne azokat a feltételeket, amelyek a tenti folyosók finanszírozását teszik lehetővé és melyek a mi ajánlásaink azon túl, amit a bizottság már javasolt, és amit korábban mondtam a közlekedési könyvről, ami elméletben beszél arról, hogy az externalizált költségeket internalizálni kell. Tehát először is minden nagyobb úton kötelezővé kell tenni a távolság alapú árazást. Mm, Ma mindannyian tudjuk, hogy az európai nagyobb utaknak csak 25%-án van érvényben ez a fajta árazás. Tehát itt még nagyon nagy a potenciál. Másodszor a kivételek hatáját csökkenteni kell, ezt elfként kell alkalmazni. A harmadik, hogy az ebből befolyó bevételeket arra kell fordítani, hogy tisztább közlekedési technológiákat fejlesszünk ki így lehet a társadalom számára jobbá tenni a közlekedést. És másodszor meg kell előzni az útdi bevétel csökkenését, és a közvetlen költségek fedezéséről gondoskodni kell a zéro emissziós úti járművek esetében is. Mert a javasolt irányelvben is annak kellene szerepelnie, hogy a közvetlen költségeket mindig fedezni kell. Az elektromos vonatok például, amelyeket tiszta járműnek lehet tekinteni, azok esetében is fizetni kell a költségeket, így nem kell ezt a közúton sem máshogy tenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm Lokman úrnak. Láthattuk az önök reakcióját. Most pedig Kalistratos Dionelis kap szót, aki az UD infrastruktúrák operátorainak Európai Szövetségét képviseli. Tessék, annyi a szó 7 percben. Mr. President. Jó napot. Elnök úr, tisztelt képviselők. Az ASECAP voltak képen az európai utakat, autópályákat és hidakat képvisel, illetve mi szolgáltatásokat nyújtunk a felhasználóinak bizonyos gyorsaság és minőség érdekében, és ehhez kapjuk az útdíjakból a finanszírozást, hogy fenntartsuk ezeket. Az ASZEKAP tehát azokat a nemzeti szervezeteket képviseli, amelyek működtetik ezeket az elemeket. Tehát az autópályák, hidak és alagút díjak szedőit képviseljük. Úgy gondoljuk, elnök úr, hogy hiszünk a, a szénmentesítésben, a széndiokszid mentesítési korszak eljöttében, és ezért a közúti közlekedést úgy kell megszervezni, hogy a CO2 kibocsátások csökkenjenek, társadalmunk zöldebb legyen, és hogy megtapsoljanak bennünket a zöldek. Két elvet képviselünk, és szeretnénk megvalósítani. Ha a felhasználó fizet, ezt elfogadjuk, és a szennyező is fizessen az externáliák után. Ha ezt a két elemet, két elvet érvényesítjük, akkor először is tennünk kell valamit, hogy ezek az elvek megvalósuljanak. Mit kell tehát tenni? Az első dolog és ez az EU, Eurovinyet a fő elve, a díj, kilométer alapú díjazás. Ez pedig egy olyan eszköz, amely révén ez a két fenti elv megvalósulhat. Tehát a felhasználó fizet és a szennyőző fizet elv érvényesül ezáltal. Lehetőséget is ad ez a javaslat arra, hogy fenntartsuk azt, hogyha egyes államok bizonyos okotnál fogva azt akarják, akkor idő alapú díjazást is befezessenek, még akkor is, ha ez nem teljesen felel meg a felhasználó fizessen, illetve a szennyező fizessen elvnek teljes mértékben. Vannak olyan ügyek, amelyeket meg kell ragadjunk, és úgy gondoljuk az Európai Unió intézményeik ezekkel foglalkozzanak. Tudnunk kell, hogy az Európai Unió úthálózata hogyan áll fel magánkézben van-e, vagy köztulajdonban, az új rendszer működtetéséhez ezt is érvényes tudni kell, és ha vannak opciók egyes tagállamokban arra, hogy eldöntsék, melyik régió hogyan kezeljék, akkor megtehessék. Akár úgy, hogy különbséget tesznek a magángépjárművek és a nem magángépjárművek között. A magángépjárművek jó rész személyautók, ezek pedig nem a hat, általában nem határon átnyúló módon működnek, és nem, nem, nincs gazdasági verseny jellegük, ellemük, ilyen módon tehát külön vehetőek. Jó volna, hogyha a jogi alap egy adatbázisra építene, amely az állampolgárral, az intézményekkel és az állami szervekkel tudatná, hogy mennyi pénz, mennyi pénz ment az autópályákra, hogyan használták fel, mennyi ebből a reinvestált rész, amely arra megy, hogy az utak majd jó minőségű szolgáltatásokat biztosíthassanak. És mi az, ami nem. Aztán ott a következő javaslat, ami az ETS-re vonatkozik, magyarán arról, hogy hogyan végezzük el a feladatainkat. Ez elektronikus UDI rendszer ets nek nevezzük a brüsszeli zsargonban. Különféle elemei vannak ennek, amelyeket biztosítanom kell először is. Minden államban meg kell vizsgálni, hogy minden elektronikus UDI rendszer működőképes legyen, és minden államban működjön olyan rendszer, amely szolgáltatásokat nyújt a felhasználóinak. Ha ez megvan, akkor tovább lehet lépni, és regionális szinten vizsgálódni, tehát a tagállami helyzet alapján regionálisan is mérhetővé kell tenni, és ha minden működik, és a piac érett, és a szereplők működnek, akkor lehet tovább lépni a páneurópai IETS-re. De ezt egy piacként kell felfogni, a piacok meg nem fogadnak el parancsokat, lehet őket szabályozni, de nem lehet utasítani. Kik tehát a piaci szereplők itt? Vannak az szedők, az autópályák, és a szolgáltatás nyújtók, akik az autópálya felhasználókat összekapcsolják, hogy a szolgáltatás után megfizessék a megfelelő díjakat. Egy másik fontos kérdés, mert nem minden felhasználó jó hiszemű, nem minden felhasználó szeretné megfizetni a díját. Lehet e szándékos, vagy nem szándékos elkerülés. Ezért kell egy betartatási rendszert működtetni. Tehát biztos kell az, hogy a felhasználó fizesse, amit, ami jár. Ez nem magától értetődő. Tehát ehhez meg kell bizonyos elemeket határozni. És végül az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy itt-ott felmerülnek kérdések. Mi az autópályán működtetők kapunk kérdéseket arról, hogyan menedzseljük az autópályánkat, hogyan gyűjtjük a díjakat, mi történik mondjuk Észak-Franciaországban, Dél-Olaszországban. Ehhez pedig kell egy egységes európai információs platform, amelybe bemennek ezek adatok, és amelyek garantálnia kell azt is, hogy minden felhasználó, minden állampolgár, az Európai Parlament bármelyik képviselője, egy bizottság ebből az adatbázisból tudja a teljes hálózatnak melyik részén mi történik, mennyit fizetett, kifizetett, hova ment ez a pénz. Szerintük ezt kéne megszervezni ahhoz, hogy ez a két javaslat érvényesülni tudjon. Egyrészt lássuk, hogy mit kell tenni az euromatricával, és aztán az IETS döntés alapján eldönthetjük, hogyan kell ezt megtenni, hogyan működnek a piaci szereplők, és hogy vajon valóban ö, megtartják-e, illetve úgy működik a rendszer, ahogy ezt megterveztük. Köszönöm, Dionelis úr, és ezzel az a szakértőink előadásainak végére értünk. Köszönöm, hogy mindenki betartotta a hozzászólási időt. Remélem a képviselők is hasonlóan járnak majd el. Ugye itt a pingpong elvet fogjuk alkalmazni a következőkben. Minden egyes képviselőnek ott van a táblázat, mindenki tudja, hogy mennyi ideje van a hozzászólásra. Minden képviselő feltett kérdéseket a panel előadóihoz. És hogyha a válaszra elmegy az összes idő, ami az illető képviselőnek rendelkezésre áll, akkor nem tud már több kérdést majd feltenni, Mindenkit kérek, hogy tartsa tiszteletben a hozzászólás idejét. Mindenki nagyon tömören kérdezzen. Ne kezdjünk hosszas fejtegetésekbe. Több ízben is fogunk még erről beszélni, majd vissza fognak térni egyes kérdések, még mindenkinek lesz alkalma kifejezni a véleményét ezen témával kapcsolatosan. és nyilván, hogyha valaki hosszasan szól, akkor más képviselőkkel elveszi az időt. Kérem tehát, hogy mindenki nagyon tömören fogalmazza a kérdéseket, válaszokat, illetve egy, egyaránt a jelentéstevő asszony Krisztin Ravó Allon kap szót négy percben. Észrevételeket, kérdéseket tehet fel. Tessék, Krisztin. Köszönöm, elnök úr. Először is emlékeztetni szeretnék rá, és ön is elmondta ezt többször. Köszönöm az előadókat, hogy itt két vezérel van az irányelv felülvizsgálata során, a szennyező fizet és a felhasználó fizet elvei ezek. Ugye a 99 es irányelvet illetően felmerültek kétségek legalábbis a közúti infrastruktúrák finanszírozását illetően valós aggodalom alakult ki a szennyezés kapcsán is. Az első kérdésem Kridasszonyhoz irányul. Az infrastruktúráik nagyon rossz állapotban vannak, és ez kihatta a járművek flottának egészére. Ugye itt teljesen más rendszerek állnak fenn, az egyes országokban harmonizálni kellene, tehát nem csupán a jelenlegi helyzetet fenntartani, és asszonyom ön szerint, ha valóban csatornázni lehetne a bevételeket ö, ö, ilyen célokra, akkor a felhasználók is jobban elfogadnák az új útdíjakat. Igen, ez a célhoz költés, ez egy olyan kérdés, amit a bizottság azt tapasztalt, hogy az tagállamok ezt el tudnák foglalni. Ezek a bevételek a tagállamok általános költségvetésébe mennek. A célhoz kötés az egy olyan dolog, ami, ami ugye a tagállamok ellenállásától függ, hogy ezt végre lehet -e hajtani jelentéstevő. Azt hiszem, hogy egy kicsit alakult már a helyzet itt a tagállamok ban és Lebeda úrhoz szeretnék feltenni egy kérdést az IRU, IRU képviselőihez. Ugye itt máshogyan érzékelik a buszokat, ugye személyszállítást végez a busz, és emiatt kivételt kellene neki adni. Itt ugye visszatérve a felhasználó fizet és a szennyező fizet elvére, talán az lenne a legelfogadhatóbb, hogyha az összes járművet érinteni az údi. Persze lehetnének itt modulációk a szennyezés fokától függően, vagy a jármű típusától függően, de ez elveket valamennyi járműre kellene alkalmazni. Ez már bizonyos országokban most is így van, de még nem harmonizált ez a helyzet. Válasz, köszönöm a kérdést igen, itt a politikai szándék kérdése merül fel. Ugye itt van a bizottság javaslata a piaci szabályok módosításáról az autóbuszokat illetően. A javaslatot azt indokolja, hogyha az autóbuszok részaránya 1%-on növekszik, akkor ez egy kedvező eredményt jelent a környezetvédelem és a szociális integráció szempontjából. A jelentéstevő elnézést nem erre irányult a kérdésem. Szeretném, hogyha a kérdésemre válaszolna. Ön szerint a rendszer nem lenne elfogadható, hogyha az összes járművet magába foglalna az údi fizetési kötelezettség, tehát a könnyű haszongépjárműveket, akár a motorokat is, hiszen ezek nem szerepelnek az irányelvben, de hát ők is felhasználók. Tehát az összes járműre gondolok, és ebben a keretben nyilván modulációkkal, az, az utazás típusa és egyéb típusoktól függően lehetne még korrekciókat végezni, de összes jármű ide tartozna mi itt a külső költségekre gondolunk, és mi ezt a közlekedési módot favorizáljuk, és ez egy kivételt jelent az adóztatás miatt, a külső költségek okán jelentéstevő, a külső költségek a szennyezéshez kapcsolódnak, és a buszok nem tiszta járművek, ezt ön is elismeri. Ön tehát kivételt kér és ez egy korlátozott indokkal bírhat. Nem, nem gondolom, hogy a buszok tiszta járművek, de figyelembe kell vennünk a szállított utasok számát is a buszokon, ezeken a járműveken, és egy mechanizmust kellene talán erre kitalálnunk, ez elég összetett feladat. Ez a legfenntarthatóbb közlekedési mód jelenleg az európai polgárok számára, hangzik a válasz. Elnök, köszönöm. A második jelentéstevő kapja meg a szót. Ebben a témában Szalini úr négy percben. Talán Vim fog szólni Szalini úr helyett, nem? Köszönöm. Két kérdés. Benedetto úrhoz és Dionelis úrhoz intézem ezeket. Mindenek előtt örömmel hallom, hogy a technológiai standardek, és itt ugye az út diakra utalok, ezek nem kapcsolódhatnak egy melléklethez, nem szerepelhetnek csupán a mellékletben, és ez a parlament és a tanács egyetértésére talál. Remélhetőleg a bizottság is tudunk párbeszédet folytatni ezt illetően. A technikai kérdést illetően a tízes preambulum bekezdésben a bizottság utal ugye a gyakoriságra, a az intelligens vezetés és a táv údi fizetési rendszerek között. Én egy Tron delegációval jártam nemrégében az USA-ban, az intelligens vezetés témájában nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, és a bizottság azt javasolja, hogy az 5-8 MHz-ről az 5-9 MHz-re kellene áthelyezni ezt az UDI fizetési technológiát, és ez utóbbit használják az intelligens vezetésre is. Önök szerint ez jelent túlzott költségeket, interferenciákat, a két rendszer esetleg együtt is létezhet-e? Válasz. Miért is van szükség erre az átmenetre. Most már itt van ez az 5.8-as technológia, ez nagyon elterjedt, látjuk, hogy a műholdas világ felé mozdulunk el. Itt ugye a koncesszionárusok részéről vannak ennek költségei, hogy ezt az infrastruktúrát alkalmazzuk egy másik frekvenciával, és ugye, amit Szalini úr kérdez tőlem, a két frekvencia együttes működtetése interferenciákat okozhat, és nem lehet talán olyan pontosan azonosítani a járműveket, amikor áthaladnak a kapukon. Ez interferencia ütközést okozhat kérdés, tehát akkor, hogy itt a két frekvencia együtt kellene, hogy fennálljon a jövőben is. Nehéz most az intelligens vezetés rendszereinek működtetését megszakítani. Ugye az 5.8-as technológia már kiérlelt az UDI fizetésre, erre ön is rámutatott, de az 5.9-es, az intelligens vezetés, ezt ipari okok miatt nem lehet megállítani ezt a fejlődést, de hát kérdés, hogy mi történik, ha a két rendszer együtt létezik majd, és egy második specifikusabb kérdés, milyen kapcsolat van az ön által leírt módszerek és a műholdas rendszer között. Tehát itt, hogyha a két technológiai hipotézis együtt működik, az lesz jó, vagy pedig átmenetet kell előirányoznunk. Tehát itt az a kérdés, hogy esetleg a jövőben is együtt élhet ez a két modell, vagy egy átmenetet kell az egyikről a másikra megvalósítani? Válasz. Szerintem az együttélés a két rendszernek elég nehéz és bonyolult. Nagyon összetett ez, nagyon költséges. Ugye jönnek az autók, amelyek műholdas összekötetésben vannak, szimmobilal, és az 5-8-ról a műholdas rendszerre át állhatnak különlegesebb plusz szakasz nélkül. Dionelis úrhoz fordulok, az ASZEKAP egyetérte az Európai Bizottsággal a hatos cikre gondolok a végrehajtás kapcsán, és a follow-up eljárásokat illetően. De azt nem értjük, hogy ki is az, akinek ezen follow-up rendszerekkel foglalkoznia kellene. Ön szerint lehet ez a koncessionárius, és ez nem lenne olyan pluszköltségek okozója, amelyeket nehezen tudna viselni az adott gazdasági szereplő? Elnök, kérem, nagyon röviden válaszoljon. Dionelis úr a feltett kérdésre. Köszönöm a kérdést. A betartatás kérdése illetően. Ugye mindig ugyanazt a megfogalmazást tudjuk az asztalra tenni semmi sem működik jól az útdíjak tekintetében, ha nincs betartatás. Három szereplője van a szabályok betartásának. Egyrészt a felhasználó, aki használja az utat, vagy az infrastruktúrát, de ez a felhasználó nem kötött szerződést az infrastruktúrával, hanem az, a, a szolgáltatóval áll a szerződéses kapcsolatban. Végsőről tehát egy háromszögről van szó, amelyet valamiképpen kezelni, menedzselni kell. Ezért szervezetem az új ITS döntésben szeretné megjelenteni ezt a háromszöget. A fogyasztó, a szolgáltató és a, a, a közút birtokosa között. Köszönjük. Nem, nem folytathatjuk ezt tovább, mert mindenki négy percet kapott. Nem szabad túllépni a válaszadási időt. A harmadik előadó Klün asszony következik négy percben. Köszönöm, elnök úr. Tots urat szeretném megkérdezni arról, hogy mit gondol arról, hogy az útdíjból származó bevételeket hova irányítják, hogy ezt Lebede úr mondta, mit gondol erről? Kihez szól a kérdése? Tots úrhoz. Általános szabályként mi nem gondoljuk, hogy a bevételek felcímkézése az jó ötlet, mi úgy gondoljuk, hogy a kormánynak szabadságot kell adni abban, hogy eldöntse, hová kerüljön a pénz, a kórházakra vagy iskolákra is lehet küldeni, ahelyett, hogy utakat építenének. Szerintünk ez lehetséges kellene, hogy legyen. És a, buszak, a buszok mentesítése az útdiak e, ebben látja az értéket? Én egyetértek azzal, hogy a buszok és a távolsági buszok fontos szerepet játszanak a közlekedési rendszerben, de azt gondolom, hogy egy olyan eh, rendszer felé kell elmozdulnunk, ahol minden jármű fizeti ezeket az útdiakat, tehát természetesen a buszok is. Lebeda úrtól is kérdeznék néhányat. A költségek a nehéz pótkocsis teherautók esetében eh, a 100, 30%-os eh, számot mondott, Az UDI-akkal párhuzamosan egy másik rendeletet is végre fognak hajtani, amely az adózást fogja megváltoztatni. Erről mit gondol ezt jó ötletnek tartja? Ezt mi üdvözöljük, amennyiben ezt biztosítani tudja az egész rendszer bevétel semlegességét. És ha megkérdezhetem arról is, az alacsony költségű járművek illetve ezek most bekerülnének a rendszerbe. Mit gondol erről? Tehát lehetne például olyan szabályt hozni, hogy csak a határokon átnyúló utazásoknál kellene ezt alkalmazni, és vagy esetleg korlátozni, hogy határon átnyúló utazások esetében is csak egy bizonyos távolság felett kellene fizetni. Láthattuk, hogy ezeknek a járműveknek egyre nagyobb a mértékben elterjedt a használata. Itt most a könnyű kisterautókról beszél, ugye? Igen. Tehát, hogyha ezeket a járműveket határon átnyúló műveletekre használják, és ez agasztó mértéket ölt, akkor szabályozni kellene ezt a tevékenységet természetesen. Ami azt illeti, hogy a Eurovinyet keretében kell -e fizetniük, itt fontos tudni azt, hogy mennyiben fedezik a költségeket ezek az útdíjak. Ezeken a tényeken alapulva lehet döntést hozni. Tot úr, megkérdezhetném önt ezekről a kis teherautókról. Úgy gondolja, hogy itt van lehetőség arra, hogy mentesítsük őket országhatáron belüli közlekedés esetén? Azt kell mondjam, hogy számomra nem annyira releváns az, hogy határokon átnyúló közlekedésről van ez szó. Vannak olyan uniós szabályok, amelyek a kis teherautókat előnyben részesítik, tehát egy elfogult szabályozási rendszer alakult ki. Azt hiszem, az lenne méltányos, hogyha ezt megváltoztatnánk, és helyreállítanánk az egyensúlyt a kis és a nehéz teherautók között. Tehát én bevenném ezeket a járműveket is az UDI rendszerbe. És még egy kérdésem lenne Lokman úrhoz. Ön azt mondta, hogy minden fontosabb úton távolság alapú díjazást kellene bevezetni. Mit gondol erről? A kisebb országok, ahol nincs olyan fejlett infrastruktúra, azokra ez negatívan hatna, illetve a kis és középvállalkozásokra? Én nem gondolom, mert ha összehasonlítom ezt azzal, hogy vannak olyan országok, ahol a vasút is kisebb hálózattal működik, és őket is az utolsó kilométerig is díjjal sújtják, tehát szerintem ez egyáltalán nem lenne méltánytalan. Köszönöm, Külasszony, pontosan így kell ezt csinálni. Sok kérdést tudott feltenni, és nagyon sok információt hallottunk, tehát köszönöm a válaszolóknak is, hogy ilyen röviden válaszoltak, így sokkal több információt hallhattunk. Van de Kampur három percben. Kivel? Elnök úr, köszönöm. Két kérdésem van. Egyik két személyhez intózom, intézem Benedett úrhoz az elsőt. Nem világos nekem, hogy ő mit akar voltak éppen. Olyan rendszert, amely a vállalatok illetően, vagy különböző vállalatokra, típusokra szabva. Dionelősz úrnak eh, intézem a különféle külön, egy rendszer különféle cégre vonatkozóan, vagy, vagy, vagy különféle rendszereket különféle cégekre vonatkozóan szeretne inkább? úgy vélem, hogy a szabványosítás segít. Én inkább egy rendszert szeretnék, ahol az operátorok egyenlő feltételek mellett versenyezhetnek. One system is okay, but that has to be... Egy rendszer rendben van, de működőképes legyen. Ha sok rendszert akarunk interoperabilisan, működtetni, az nehezebb. Köszönöm. Benedett úrnak van egy kérdés. Mi a kapcsolat a hangdoboz, illetve a okos tahográf között? Jelenleg nincs semmiféle közvetlen kapcsolat. El lehet képzelni, hogy a jövőben lesz egyfajta konvergencia a tahográf és az új használat mérőkészületet illetően, nem csupán a Tolling céljaira, ennek egy hozzáadott értéke mindenképpen lehetne a fuvarozók számára is. Most kérdezném. A tanácsban úgy tűnik, vita folyik a szuverenitás érdekeért az EU szándéka között. Lehetséges az, hogy egy olyan rendszer működni, amely például a személy autók esetében, mondjuk Hollandiában nem használná a követő, követését ezeknek? A szuverenitásról, ha foly, vita folyik, Euró, az nem a mi dolgunk, európai szinten azt kell elérjük, hogy ne diszkrimináljon a rendszer. És hogy ki, kivezessük a, a, a diszkrimináló vinyeták, matricák rendszerét, hogy aztán bevezetünk-e údiakat vagy sem, az egy másik kérdés. Európa dönthet erről, igen vagy nem, de lényeg az, hogy ne a matrica alapon történjen. Merci, monsieur Van de Kamp. Köszönöm, Van de Kamp úr. Ertug úr következik két percben. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy 75%-os csökkentés ezen jármű kategóriára, ez egy jó dolog, ez ragaszkodnunk kell. A célhozketésnek is van értelme, Toc úr, jó lenne, hogyha valamennyi kormány oktatásra, kórházakra költeni a pénzét, de nem ezt teszik, ezért szerintem a célhoz kötés észszerű, így az infrastruktúrába lehet investálni, nem pedig a fegyverkezésbe ezeket a pénzeket, ez egy politikai nyilatkozat. Most pedig a kérdésem. Azt hiszem az a legnagyobb probléma az EU-n belül, hogy hiányzik az összevetés az egyes közlekedési módok költségterhelését illetően. Ez továbbra is hiányzik. Uh, ez az előadásokból is kiviláglott. Szeretnék ö, erre a kérdésre jobban kitérni. Lebeda uram azt mondta, hogy 130%-át lefedi az IRU, és Lokman úr azt mondta, hogy csak 3% kerül lefedésre. Most melyik számadat a pontos? Gyorsabban kérem, mert nincs időnk. Szerintem a referenciapont más. Világosan elmondtam, a mi referenciapontunk a mostani Euromatrica keret. Tehát azok az utak, amelyeket most lefed ez a keret, és azok a külső költségek, amelyekre vonatkozik. Azon túl nem megyünk. Akkor az alap az más, de Tocz is szeretne erre válaszolni szerintem, nagyon röviden csak úgy gondolom érdemes eh, erre részletesen megvizsgálni azokat a tanulmányokat, tanulmányokat amelyek az ARU és az FIA beterjesztett, hiszen abban kiderül, hogy a módszertanban több választást tettünk, amely opcióknak más és más hatása lehet az eredményekre. Ez nagyon széttartó tehát. Tehát van értelme harmonizálni a módszertanokat a végén, ez pedig az Európai Bizottság kötelessége. Köszönöm. Merci, monsieur Ertug. La parole est à... Köszönöm, Ertug úr. Foster asszony következik. Három és fél percben tessék. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Azt hiszem, Toc úrhoz intézem a kérdésemet. Nem ért egyet azzal, hogy teljesen logikus lenne, ha ki akarjuk csalogatni az embereket az autóikból, akkor jó közlekedésre, például buszokra és távolsági buszokra van szükség. És én egyáltalán nem értem, hogy miért akarnánk a buszokat és távolsági buszokat ugyanúgy kezelni, mint az autókat, és büntetni őket. Az lenne a logikája a dolognak, hogy az autók ne közlekedjenek. Tehát szeretném, hogyha erre válaszolna, mert hogy szeretnénk a közösségi közlekedést erősíteni. Én azt mondanám, hogy a buszok esetében másról is van szó, nem csak az útdíjakról. Tehát liberalizálni fogjuk en, ezeknek a piacát, tehát könnyebb lesz majd buszokat üzemeltetni. Másrésztről pedig szeretnénk gondoskodni arról, hogy egy minimális údi összeget fizessenek, tehát azt hiszem, hogy mind a kettőt együtt kell figyelembe venni. De hogyha elkezdünk útdíjat kivetni a buszokra, akkor ezt át fogják terhelni az utasra. A közösségi közlekedésnek a lényege, az, hogy mentesítsük az embereket, különösen akkor, amikor gyerekekkel utaznak. Tehát szerintem ezt méltányossági szempontból kellene figyelembe venni. Erre nem kell válaszolnia. Lokman úrhoz fordulnék. Én nagyon szeretem a vasutat, de szeretném tudni, hogy ön miért olyan ellenséges másokkal. Tehát vannak olyan országok, ahol nem lehet minden városba vonattal közlekedni. Tehát természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a fuvarozóknak meg kell fizetniük a szennyezésért, amit okoznak. De ezt semmiképpen nem az adófizetők finanszírozzák. A vasutak esetében pedig sokszor magánvállalkozásokról van szó. Tehát én attól tartok, hogy amikor csökkentjük a teherautók méretét, akkor előfordulhat, hogy extrém esetben nagyon drága lesz az áruszállítás, és ezt is át fogják hárítani a fogyasztóra. Tehát szeretném, hogyha ön erre reagálna, és a fuvarozókat képviselő kollégához is kérd, intézném a kérdést. Erre azt tudom mondani, hogy ha a támogatásról beszélünk, az infrastruktúra támogatása az egy dolog. Nem, arról beszélek, amit ön kérdezett. Elnézést kérek, de nagy különbség van a vasutak működése és egy kis fuvarozó működése között, akinek néhány teherautója van. Nem szeretném, hogyha ön belemenne ebbe, csak szeretném megkérdezni, hogy miért ez, ezt a megközelítést alkalmazta. Lehet, hogy van itt valami, amiről nem tudok. Szeretnék válaszolni az önkérdésére, de meg kell különböztetni az infrastruktúra támogatását. Ez mind a vasútra, mind a közútra érvényes, illetve a vállalkozások az úton és a vasúton is jelen vannak, tehát a vasúti teherszállításra nincsen támogatás. Itt meg kell fizetni az összes költséget, és mi azt szeretnénk, hogyha a közúton is ugyanezt történne, ezért van szükség az útdíjra, hogy össze lehessen hasonlítani a kettőt. Ha ön ezt a közúti fuvarozók büntetésének gondolja, akkor meg kell érteni azt is, hogy a teherfuvarozókat a vasút esetében is büntetik, mert ők minden költséget megfizetnek. Rendben, jól van, köszönjük szépen. Foster asszony, és köszönjük Lokman úr. Most én kapok három és fél percet. Az első kérdésem Tocz úrhoz szól. Ön azt gondolja, hogy lehetne könnyen és hogyan lehetne számszerűsíteni az externáliákat, különösen a zajt és a forgalmi dugókat? Hát nem gondolom, hogy könnyű lenne, de azt hiszem, hogy megvalósítható, és a bizottság dolgozik ezen, tehát az externaliák kézikönyvén, aminek egy hosszas hagyománya van, tehát azt gondolom, hogy megvalósítható, igen. De nem tudja pontosan, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Rendben. Lebeda úrhoz fordulnék. Hogyan lehet megelőzni azt, hogy az Eurovinyettel kapcsolatos javaslatokon úgy növekedni fognak a közlekedés költségei, hogyan lehet megoldani, hogy az útdíjak növekedése ne vágja vissza a vállalkozások nyereségességét. A közelmúltban a Eurovinyet felülvizsgálatai megmutatták, hogy a költségeket áthárítják a végső fogyasztóra. Tehát a különböző módozatok között verseny van. A költségeket általában áthárítják, nem lesz módozati váltás. Tehát ez nem a nyereségességet fogja befolyásolni, hanem a fogyasztókra lesz áthárítva. Azok a vállalkozások, amelyek ezt megengedhetik maguknak, ott igen, a kevésbé szerencsések esetében igen, hatással lesz ez a pénzügyi helyzetükre. Egy kérdésem lenne Dionelis és Benedetto urakhoz, akik kérem, hogy egymás után válaszoljanak. Az interoperabilitást a befolyás preferálják, vagy inkább a nyílt versenyt? Igen, ez a kettő kompatibilis egymással, lehet interoperabilitásra működő rendszer, és emellett verseny is. Mi ezt szeretnénk. De figyelembe kell venni, hogy itt két szereplőre van szükség, a, a szolgáltatóra és az autópályákra is, és igazából ez a nehéz kérdés. teljes mértékben egyetértek, mondja Benedetto úr, azt hiszem, hogy ezek kompatibilisek, azt a tényt figyelembe kell venni, hogy nagyon különböző szereplők vannak, koncessionárusok, rendszer szolgáltatók és végfelhasználók, tehát ezt mind nagyon jól figyelembe kell venni. Aztán itt van a, az infrastruktúra üzemeltető kapcsolata, illetve az euró ma- matrica, itt verseny legyen, vagy ö, tender? Dal punto di vista di un service provider è totalmente... szolgáltató szempontjából nagyon fontos szempont ez, máshogyan számítjuk a költséget, tehát mi a végfelhasználók körében vagyunk, ott folytatjuk a versenyt. Köszönöm. Most Kironen asszony következik három percben. On va la mettre en réserve, Madame Kilonen, peut-être? Si... Talán euh, tartalékba helyezzük az ő felszólalását, majd ha megérkezik a, addigra, most pedig Kramer az, úr kap szót három percben. Lebeda úr, az a kérdés, hogyha nem lesznek a buszok az úrdiakban, akkor esetleg a vasúti személyszállítást is ki kell venni, vagy pedig ezt a tisztességtelen versenyt tovább akarja folytatni? Azt hiszem ez a vita túlmegy az infrastruktúra díjazás kérdésén, hanem általános adó kérdéseket is felvet. Például, hogy elektromosságot hol gyártják, hol, hol termelik. Az egész adókeret egészére vonatkozó döntéseket kell tehát hozni. Krit asszonyhoz. 315 milliárd Németországban, ezek az autódíjak, 77 milliárd gépjárműadó és 20 millió eurós összeget is láthatunk bevételként. Hogyan is jutott ön ezekhez a számadatokhoz? Az, a, Delfti Egyetem csinálta a tanulmányt, ám az utóbbi a kalkulációban túl nagyok a, bizonytalanságok, ezért nem vettük bele. Tudod, úrhoz, mindenki számára ugyanazok a jogok, az az elektromos vonatokra is érvényesek legyenek ezek a kedvezmények, mert csak 50% van villamosítva vasútvonalon, ezt ön egy tisztességes versenynek tartja. Szerintem a teherforgalomban a CO2 kibocsátás egy különleges probléma, jelenleg nincs elektromikus vagy hidrogén nulla kibocsátású teherautó az utakon, ezt ösztönöznünk kell, egyetemleges uniform piaci jelet adva egész Európában, hogy a vállalatok elkezdenek beruházni ilyen járművekbe. Ha elértünk a nulla százalékos kibocsátású teherautók egy bizonyos százalékát, akkor lehet, el lehet kezdeni a phase-outot. Lohman úr, ö, hogyha ez a célhoz kötés csak a közúti közlekedésre érvényes, akkor ez meggyorsítaná, vagy megakadályozná a vasútra való áttérést. Uh, a célhoz kötést, illetően a díj, díjakból számoló finanszírozás közvetlen költségekre ugyanak, támogatom, ugyanakkor a szennyező fizet elv alapján érdemenyesülését nem kötném célhoz. A és Krit asszonyhoz Spanyolországban ez a helyzet, hogy európai forrásokból készítettek autópályákat, ezeket alig használták, mert ott ugye van autópálya díj, az országútakon pedig ugye a dugók miatt súlyos problémák vannak Svájcban is. Az autódi az összes útra, összes járműre érvényes, és ez azt eredményezi, hogy a nehéz gépjárművek nem mennek át az országutakra. Ez tetszik. Ténylegesen van kockázat arra, hogy átterülődik a forgalom a vidéki utakra, vagy nem autópályákra, ez világos kockázat. Mi azt mondjuk, hogy az útdíjak hatása az állampolgára nem összevethető a vasúti ö, cégek, teherforgalmazott cégek ö, körére. Merci beaucoup. La parole est Köszönöm. Lundgren, Lundgren úr kap szót. C'est Madame Seymour, c'est pas Monsieur Lugren. Yes, Lundgren. Nem Seymour asszony kap szót három percben. Jó reggelt, jó napot. Inkább nyilatkozat ez, mint kérdés. Nagyra értékelem, hogy más, belátom, hogy más országokban az údiak elfogadhatóak, a Nagy-Britanniában újra és újra elutasítottuk ezt. Az egyik nagy brit legnagyobb petíció, amely majdnem két millió aláírás gyűjtött, abszolút minden UDI ellen mozdult meg. Nagyon világos üzenet arról, hogy Nagy-Britannia nem akar UDI-at. Az autóvezetők úgy gondolják, most is túl sokat fizetnek, és ennek hatása van a logisztikai ágazatra is. Van, aki meg tudja fizetni, van, aki nem. A, az autógyártók is hatalmas nyomás alatt vannak, hogy változtásokat hozzanak a biztonságosabb, tisztább gépjárművek gyártásában. Miközben autóvezeteket továbbra is bűn, büntetik, az autóadások csökkennek. Tehát olyan teherautókat kell, tiszta teherautókat gyártani, amelyek megfelelnek a jövőbeli követelményeknek, ugyanakkor még nincs, nem érhetőek el a piacon. Akkor miért büntetik a teherautó cégeket ha még nincs választás. a útdíjakból szerező bevételekre semmiféle garancia nem vonatkozik, ezek nem feltétlenül mennek az út fenntartásra. Nem hiszem, hogy a ma elhangzott ötletek bármilyen hasznot hoznak az autó felhasználóknak, de különösen nem a teherautó, teherfúvarozó cégeknek, ők továbbra is még többet fognak fizetni. A kérdése a panel résztvevőihez. It was more, sorry, Chairman, it was... Nem, nyilatkozat volt ez inkább, úgy gondolom, hogy az itt elhangzott ötletek nem, meg, nem felelnek meg Nagy-Britanniának. parole... Köszönöm, Seymour asszony. Árnotó asszony következik három percben. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem először talán Lebeda úrhoz és Creed asszonyhoz irányul. Creed asszonytól hallottam többször is a szubszidiaritás elvéről joggal, és Lebeda úrhoz, mert ön egy jó észrevételt tett, amikor azt mondotta, hogy a fő kérdés, hova mennek a bevételek, és a kiegészítő díjaknak mi a funkciója. A Franciaországban néhány hónapja, ö, éve már létezik az autó ö, matrica, amely az idősek szolidaritásának céljára megy. Kicsit bonyolult ez a kérdés. Az EU már amúgy is nagyon összetett, és akkor itt egy egységes adóztatást akarunk. A tagállamok szerint az autópályák lehetnek fizetők vagy ingyenesek, egyes országokban az adókból finanszírozzák az infrastruktúrát, másokban az éves matricából, és van, ahol egyfajta mixtúra alakul ki a különböző finanszírozási források felhasználásával. Ön szerint őszintén, mert Ugye itt megint újabb adót akarunk talán létrehozni. Hogyan lehet egy egységesített finanszírozási forrás létrehozni egy pusztító er-, erejű gazdasági sok létrehozása nélkül, amely még tovább erősíteni a már létező egyenlőtlenséget? Kihez intézi ezt a kérdést, kérdezi az elnök Lebeda úrhoz, és Creed asszonyhoz hangzik a válasz. Euh, Köszönöm, asszonyom, ahogyan elmondottam a beszámolomban, az Eurovinyetta irányelv felülvizsgálatának fő oka az, hogy a bevételek egy részét az infrastruktúrába csatornázok vissza, a közúti közlekedésbe magába. Ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk, illetve megfeleljük annak a célnak, hogy hatékonyabb és tisztább legyen a közlekedés röviden a szubszidiaritás kérdés egy valódi kérdés, egy részletesebb tanulmány születik majd erről december során, hogy vajon valóban az EU hatásköre e, ez. Az az EU hatásköre, hogy meg könnyítse, hogy a polgárok utazhassanak az egyik országból a másikba, tehát a rendszer interoperábilis legyen, és az adatvédelem megvalósuljon. Az EU szerepe nem az, hogy kényszerítsen dolgokat, hanem inkább keretet adjon, amely keretek között a tagállamok terheket rúhatnak ki, amelyeket alkalmasnak tartanak a nemzeti helyzetük szempontjából. Elnök, itt ezen intézkedés keretében történik. Ez egy formális keret, nem pedig egy alkalmazási keret. Ez tehát nem egy adó, amelyet az Európai Unió létrehoz. A tagállamok, így a többi feladat. Az euróvinyetta, ez egy kényszerítő dolog, nem pedig egy keret. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kérdésem Lebeda úrhoz, mondja Bach úr. Ön eh, nagyon sok kivétel mellett tört, és más előadókat is kihívott, hogy ugyanezt követeljék. Hogyan is működjön a rendszer, hogyan legyen ez igazságos és megkülönböztetésmentes, hogyha újra kivételeket vesznek igénybe maguk számára. Alors, il me semble que là, oui, la, la, les... két fő mentesség, amit mondtam, az egyik a busz és a távolsági busz, a másik pedig a dugódíj. Még egyszer szeretném elmondani, hogy itt sokkal általánosabb körülvizsgálódásról van szó, semmint csak az infrastruktúra adójáról. Itt van a hozzáadott értékadó, Tehát itt nem csak politikai akaratról van szó, hogy a tisztább energiát támogassuk, hanem a józanész is az diktálja, hogy legyen dugódi. Következő kérdésem Tatsz úrhoz irányul. Ön azt mondta, hogy a zajt, a dugót is adóztatni kell. Ön szerint egy kiegészítő könnyítést hoz ez majd? Vagy továbbra is csak a felhasználókra terhelik majd ezeket a költségeket. For noise if... Ami a zajt illeti, ha nem tudjuk megkülönböztetni az egyes eseteket, akkor főleg azokra kell átterhelni a költségeket, akik miatt az felmerül. Tehát ez más, mint a Euroclass besorolás. <clears throat> A harmadik Kérdésem Dionelis úrhoz irányul. Ön azt mondotta, hogy európai szinten, nemzeti vagy akár helyi szinten a személyautók megadóztatandóak. Egy kicsit bővebben ki tudná e fejteni ezt a koncepciót. Yes, uh, the main rule is a kilometer charge. A fő szabály a kilométer alapú árazás lenne, tehát ez, ha valósítja meg legjobban, az ha használó fizet és a szennyező fizet elveket. De amikor arról beszélünk, hogy a javaslatok opcionális jellegűek, akkor jobban megértjük, hogy vannak olyan országok, ahol egyes régiókban érzékeny elemeket határoztak meg ott az autókat mentesíteni lehet a kilométer alapú díjazás alól, és a Eurovignett idő alapon lehet értékesíteni. Tehát elvben a kilométer díjazás a legjobb módja annak, hogy ezt a két elvet, amit mindannyian támogatunk, bevezessük a gyakorlatban. Tehát a használó fizet és a szennyező fizet. Köszönjük szépen. Most Szenálova asszony következik, két percben parancsoljon. Pana Benedetta. Eh, Köszönöm. Dionelis és Benedett úrakhoz fordulok, akik azt mondották, hogy ez a 24 hónapos határidő az EETS szolgáltatók szemére nem realista, ugyanakkor van egy határidő, amit meg kellene őrizni. Kérdezem én, hogy mely határidőről szóltak, mert Benedetto úr az előadásában csak arról beszélt, hogy ezt a 24 hónapos határidőt meg kellene szüntetni. Kérdésem az, hogy mi az önök véleménye a regionális kezdeményezések végrehajtásáról. Köszönöm. Benedett úr, nem tudok választ adni az időtartam kérdésével kapcsolatosan. Itt arról az a kérdés, hogy hány ország fogadja el a szolgáltatás nyújtót. Nincs nagy szabványosítás a piacon. Tehát itt egy nagyon világos üzleti kérdést kell megoldanunk. A, nem lehetett bizonyítani, hogy realisztikus volt ez a szemlélet, és ezért kellett elfeledkezni. De mi a lépésről lépésre való megközelítést támogatjuk, tehát először nézzük meg, hogy mi történik az országban, utána a régióban, és aztán térjünk át a pán-európai szemléletre. Hogyha azt gondoljuk, hogy 24 hónap alatt Írországtól Krétáig le lehet fedni az egész kontinenst, akkor az lehet, hogy jól hangzik, de az nem realisztikus. Tehát lépésről lépésre időkeretekkel kell haladni. Děkuji, pak bych měla ještě tedy jeden dotaz. Uh, hovoří se také o nediskriminační... Itt nem diszkrim, diszkriminatív feltételekről beszélnek az ETS szolgáltatók esetében. Önnek van-e már ilyen egyeztető bizottsága, vagy békítő bírósága tapasztalat? When... A gondolat most az, hogy ha mindannyian egyetértünk, és elfogadjuk az új javaslatot, akkor az lesz a helyzet, hogy olyan szolgáltatóink lesznek, amelyeket bizonyos régiókban lehet igénybe venni. Tehát hagyományos értelemben nem lesznek eh, IETS szolgáltatók, lehet őket így hívni, de ők eh, konkrét eh, ágazatokat fognak lefedni, és az a terv, hogy lépésről lépésre majd egész Európát lefedje. Tehát továbbra is IITS e szolgáltatóknak fogjuk hívni őket, de valójában ők regionális szolgáltatók lesznek. És reméljük, hogy idővel majd eljutunk a teljes lefedettségig, és akkor valódi IITS e szolgáltatókká válnak. Köszönjük. Foster asszonyi a szó három percben. Thank you, Chairman. Köszönöm. Elnök úr. Csak egy Kritasszonynak feltett kérdésem volna. Úgy gondolom, az útdíj javaslatban a fő kérdés az, hogy vajon ezek a javaslatok megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének. Ön szerint az EU szintre van szükség a, a dugók kezeléséhez? Mert, a, mert ezt a problémát minden tagállamban érzékeljük, de helyi ö, keletkezésűek és helyi sajátságokból adódnak. Köszönöm a kérdést. Nem említettem az externáliákat. A tanulmányban benne van, itt van a, egyébként a tanulmány az asztalon. A dugókat illetően a, vannak ugye jó javaslatok, tehát az, hogy megadóztatjuk a dugót és visszafinanszírozunk, nem feltétlenül a jó megoldás, nem plusz díjakkal kell terhelni, megvannak az okai a dugóknak, sokszor nincs más opció mint ez mondjuk a londoni belvárosban más a dugók, mint ha valaki iskolába viszi a gyerekét a, a, az autópályán. 50%-a ezeknek a mozgásoknak munkába járásból adódik, tehát a rugalmas munkaidő, iskolai, az iskolai szünetek hozzáigazítása ezekhez kezelheti a szűk keresztmetszeteket. Köszönöm. Egyetért felem abban, hogy ugye érintette hogy abszolút nem látják be a javaslatban azt, hogy valaki vidéken vagy város területen lakik, az különbséget jelent. A vidéken élők nem tudnak autó nélkül élni. Persze lehet a, a, némileg olykor buszozni, vagy vasúttal járni, de sokszor nincs is vasút abban a faluban, ahol élnek. De elfogadja az, hogy ezt nem tükrözi a jogszabályjavaslat? és voltak éppen bünteti a vidéken élőket, akinek nincs alternatívája. Ezek gazdák olyan emberek, akik hozzájárulnak a társadalmi javához. Teljesen egyetértek ö, azzal, hogy sokan így érzik, mert az, az autó költsége nagy a háztartás költségvetésében, és egyre nagyobb lesz, és nincs alternatívája sokaknak. Ez nem csak büntet azokat, akiknek nincs alternatívája, nem lehet őket bűnbakként megjelölni. Nem fel... Tehát nem. Parliament will achieve. Nem ők a bűnbakok, nem az a cél, hogy őket állítsuk a bűnbaknak. Igen, nem lehet majd válaszolni. A bizottság javaslatának egy komoly eleme az, hogy a autóbuszok és a személygépek külföldi gépkocsimezőket ne legyenek diszkriminálva. Ez EU jogszabály. Ön szerint EU megoldás kell ahhoz, hogy a német problémát orvosolják? Lehet, hogy erre nincs szükség, hogy lett volna szükség, hogy a bizottság tavaly lépett volna a német kormány ellen. Igen, nem válaszoljon. Hát nehéz úgy, a nemzeti rendszerek nem diszkriminálhatnak, ez a lényeg. A külföldieket nem lehet diszkriminálni. Köszönöm. Telicska úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. szanyhoz fordulnék én is. Egyetért velem abban, hogy a hatása annak, hogy nincs interoperabilitás a vállalatok meg a magán sofőrök szempontjából sem jelentős negatív hatás? Igen, valóban gond, de nehéz összevetni a rendszereket csak vállalatok és teherforgalom szempontjából. De ön szerint jelentős, ön szerint is a gond. Jó. Ön szerint van módja annak, hogy elérjük az interoperabilitást a jogszabály alkotási javaslat nélkül is, függetlenül a módosítóktól? Ön szerint van más opció? Ha van, hogyan lehetne elérni az interoperabilitást. Megtartani a keretet és a diszkriminációt kiszűrni, lehet úgy megszervezni a matricákat, hogy arányosak legyenek, egyszerűbben felhasználni, interoperabilitáson megszervezni, ez megoldható. Ugye összefügg azzal is, mi szerint nehéz az earmarkingot megszervezni és rákényszeríteni a tagállamokra, de a mostani keretben nem elég hatékony. Egyetért? Mi nem hatékony? Az interoperabilitásról beszélek. Tehát a bizottsági javaslat nélkül is elérhetnénk ezt a célt, vagy sem? Ha létrehozzák a feltételeket és standardizálják a rendszert, ahogy mi mondjuk, akkor lehetne, ha végrehajtják, elérni az interoperabilitás megfelelő szintjét az állampolgárok számára anélkül, hogy a kilométer alapú díjazást erőltetnénk. Köszönjük. Most eh, Kironed asszony következik. Eh, most először eh, három percet kap, és később majd még egyszer kap három percet. Tehát parancsoljon. Sorry, I was in... Ilyen az élet. Intában szavaztam. Nem voltam itt. Szeretném megkérdezni az interoperabilis rendszerekről. Jól tudjuk, hogy van a időalapú rendszer és távolság alapú rendszer, a tagállamokban különféle rendszerek működnek ezen elvek mentén. Ön szerint technológiailag lehetséges-e a határ átkelő pontokon megoldani, de nem ráerőltetni a tagállamokat arra, hogy a már bevált rendszereiket megváltoztassák. Európában egységes rendszerekké alakítva ezeket, európai szinten azt a pénzt, amit az udiakból beszedünk, fel lehetne használni. Ugye a közúti csomagban is felmerült a kérdés, hogy a közúti teherforgalom számára pihenőhelyeket lehetne építeni, parkolókat ebből a pénzből. Hogy látja ennek a lehetőségét? Ugye ön most érkezett, de azért azt tudnunk kellene, hogy kihez intézi külön a kérdését. Azt hiszem, hogy az első kérdés Benedetto és Dionelis operátorokhoz szólhattak, a második pedig esetlegesen Krit asszonyhoz. A Monsieur Benedetto. Benedetto úr, tessék, kezdje. Tökéletes, hangzik a válasz. Azt hiszem, hogy ez inkább egy technológiát érintő téma, ami ugye az inter operabilitást garantálja. Ugye a díjakat az Eurovinyetta irányelv szerint lehet kalkulálni, vagy kilométerenként. A fontos az, hogy világos inputunk legyen, hogy milyen összeget ke, összeggel kell megterelni a számlát. Most a műholdas technológia lehetővé teszi az egységes technológiát, a rendszer interoperabilitását, az útdíjak elektronikus fizetését illetően. Dionelis úr, hogy az elnök. Build up on the answer. I mean, hogy a választ kibővítsem, a technológia mindent létre tud hozni, az interoperabilitás egész Európát lefedheti, de ennek a költségét is figyelembe kell venni. És ha ez a költség nagyon magas, akkor a piaci szereplők nem fognak megjelenni. A kérdés az, hogyha azzal kezdjük, hogy két országon belül lesz interoperabilitás, akkor annak van egy költsége. Ha hozzáadunk még egy országot, akkor annak is lesz többletköltsége. Ezt mindenképp meg kell érteni. Köszönjük. A második kérdés a parkolási infrastruktúrával kapcsolatban. Lebeda úr talán a megfelelő válaszoló lenne. Az infrastruktúra költségét arra használni, hogy parkolókat építsünk az autópályák mentén, amelyek biztonságosak lennének, ezt mit nagyon erőteljesen támogatjuk, egyetértünk önnel. Okay, merci. Rendben, köszönjük. Visszatérünk majd önre még Kilonen asszony, és még három percet kap később. Dalunde asszony következik, három percben. It is time to... Köszönöm, elnök úr. Itt az ideje a szocializmuson túllépni és elfogadni a piacgazdaságot azok, akik használják az utat, fizet, fizessenek a használatért, és fizessék a szennyezés költségeit is. A szennyező fizet elv mentén kell fizetni ezért. Egy erőteljes széndiokszid adót kell kiszabni a foszilis tüzelőanyagokra, és egy bónusz-mánusz rendszer alapján kell ezt kezelni. Bónusz kell adni azoknak, akik jó klíma teljesítményű járművet vesznek, és máluszt azoknak, akik rossz klíma teljesítményű autót vesznek. Az a kérdés, hogy miért ragaszkodunk ahhoz a szovjet rendszerhez, ami forgalmi dugókhoz és szennyeződéshez szervez, amikor lehetne egy sokkal tisztább, modernebb megközelítést is alkalmazni. Köszönöm. Kihez intézi a kérdését? azokhoz, akik szkeptikusan állnak a piaci alapú megoldásokhoz. Ki érzi úgy, hogy érintett? Nyilvánvalóan rám célzott a képviselő úr. A mobilitás fontos, tehát nem akarunk olyan társadalmat, ahol az emberek nem tudnak utazni Európában. Tehát a szocialista megközelítés ezt jelenti. És ha a kilométer alapú árazást vezetjük be, akkor figyelni kell arra, hogy minden járművet egyenlően adóztassunk. Tehát mi másképp értjük azt, hogy mi az adóztatás kívánatosan magas szintje. Köszönöm, egyetértek az elhangzottakkal. Ha egy dolgot hozzátehetnék még, nagyon óvatosnak kell lennünk az, azzal kapcsolatban, hogy mit nevezünk tisztának és nem tisztának. A zéró kibocsátású járművek, az elektromos járművek például, ezekről mindenki azt mondja, hogy tiszta járműnek számítanak, de hogy hogyan állítják elő az energiát, hogyha 100%-ban szén elégetésével jön létre ez az elektromos energia, akkor az még valóban egy tiszta jármű. A második kérdésem pedig az, hogy a svéd kormány most a nemzeti kilométer alapú údi rendszer véglegesítését végzi. Van bármilyen tanácsuk számunkra Svédországban, hogy hogyan tudjuk ezt az interoperabilitás jegyében megvalósítani? Igen. Először is a két elf között meg kell osztani az údiakat, a szennyező fizet és az a használó fizet. A felhasználó fizet, ezt egyenlően kell megosztani, egy rész a költségből is, egy rész a fizetésből is. A másik esetben ugyanakkor meg kell határozni, hogy milyen százalékos arányt kívánnak kifizetni, és hogy hogyan fogják az internalizálásból származó költségeket beruházni. Köszönjük. Ájutó asszony következik két és fél percben. Parancsoljon. Nos, tot úrhoz szeretnék kérdést intézni. Az údiakat illetően, ugye ezeket nem kell kötelezően a közlekedésbe investálni, hanem más célokra is fel lehet használni, kórházak, iskolák és a többi. Tehát itt most többet fizettetünk ezen környezeti költségekért, ugyanakkor semmi kötelező dolog nincs a környezetre irányulva. Tehát a környezetvédelem célját nem tudom, hogy el lehet -e érni egy ilyen fajta megközelítéssel. Mit gondol a Mark apról és milyen helyzetekben akarja ezt alkalmazni? Az earmarking kérdésében, a célhoz kötöttség kérdésében. Ez egy elméleti kérdés, mert a legtöbb ország, ahol van UDI, ott a pénz egy része legalábbis visszamegy az ágazatba, például a Belgiumban világos, hogy visszamegy a része a, a teherfuvarozásba, meg az utak fenntartásába. Úgyhogy feltét, hogy feltétlenül EU szint kell ehhez, ehhez, az nem biztos. Többször lefolyt már ez a vita. Egyébként. A második kérdésed még mi is volt? Cosa pensa di markup? Mit gondol a markupról, és hol kell ezt alkalmazni? I'm, afraid afraid I don't, yeah, I don't fully understand the question. Nem értem a kérdését. The markup. Yeah, sorry. Euh, maggiorazioni, quindi i costi di maggiorazione. A pluszköltségek, vagy ezek a többletköltségek. Uh, uh Balacsi. Majd eh, szerintem ezt két nézem közt tudjuk megbeszélni. Invece volevo, se, se avevo ancora tem- no, o tempo. Már nincs több időm, kérdezi a felszólaló. Még van 20 másodperc, mondja az elnök. Benedetto úrtól szeretném megkérdezni, hogy ugye a műholdas technológiát illetően Miért nem kezdjük már ezt most végrehajtani, ahelyett, hogy elhalasztanánk ezt a végrehajtási típust a jövőre, ami többletköltségekkel járna? Válasz azért egyszerűen, mert már holnapra megvalósítani ennek lennének költségei, mégpedig tízszeresek, mint a jellegiek, Persze az autók egyre inkább összekapcsoltak a műholdakkal, és biztosan idővel készek leszünk majd ennek alkalmazására. Elnök, Arnutó asszony két és fél percben következik. Köszönöm, elnök úr. Én több kollégám túl eltérően úgy, úgy vélem, hogy az infrastruktúrák javítása beleértve a közútit is prioritás kell, hogy legyen, persze tartsuk tiszteletben a szubszidiaritás elvét. Rikki úr, én kevésbé vagyok optimista, mint ön, mert én minden mögött azt látom, hogy csak fizettetni akarjuk a polgárokat, mindegy, hogy kit vagy hogy. Erős kétségeim vannak, hogy ez a francia adófizetőt, vagy akár európai adófizetőt fogja végeredményben károsítani, és különösen az autósokat. Egy utolsó kérdés. Dianelis úrhoz, nyugtasson meg, ha csak félre nem értettem, úgy tűnt, hogy azt hallottam öntől, uram, hogy az Európai Elektronikus Útdi rendszert kell fejleszteni, ki, kinek mennyit kell, hogy fizessen ebben, és azt hiszem, hogy nagy kockázatok állnak fenn ezen rendszert, illetően a személyes adatok vonatkozásában meg tud-e nyugtatni. Actually, I said quite the opposite. Épp az ellenkezőjét mondtam voltak éppen. Én azt mondtam, hogy van egy politikai víziunk arra, hogy odajussunk, amit pont oda, amiről ön beszélt, ám tekintettel a mostani helyzetre úgy gondoljuk, hogy lépésről lépésre kell haladni. Kis régiókkal kell kezdeni, megvizsgálandó, hogy az interoperabilitás a régióban hogy működik, mik azok a problémák, amelyek fennállhatnak, azon privacy elemekkel kapcsolatban, amelyről beszélt, kik a piaci szereplők, és lépésről lépésre el tud menni a pán-európai megoldásra. Mindenki szeretne esetleg pán-európai megoldást, ám most túl nagy a kockázat. Egyetértek. Lépésről lépésre, de hát azzal elérhetünk a lépcső vég tetejére valamilyen módon előbb-utóbb. Én azt gondoltam, hogy mégiscsak van itt egy kockázat. Köszönöm. Szia! Önök, köszönöm, Ánutó asszony. Wim de Kamp úr. Van de Kamp úr. Voorzitter, dank. Elnök úr, köszönöm. Az egyik kedves kérdés, hogy mikor lesz áll lesz készen majd Európában, és mind az öt hozzászólóhoz intézem a kérdést. Mit gondolnak, mi, mi, a lehetség, mi lehetséges, mikorra fog ez megtörténni? Hogyan az ő értékelésük szerint? Benedett úrral kezdem. Credo sia un tema di... Azt hiszem, hogy itt a költségek között kell egyensúlyt teremteni, egyrészt a koncessionáriusok, és másrésztről pedig a felhasználók hajlandóságát, illetve nem tudok most időbeli előre jelzést adni ezt illetően. Nyilván visszamegyek a lépésről lépésre haladásról, megkérdezni, mik a tagállamok igényei, és a rendszerek interoperabilitása elégséges-e. Ugye Svédország, Németország kérdését vizsgálva is, erősíteni kell lépésről lépésre az interoperabilitás és a felhasználó barát megoldásokat, persze az adatvédelem szem előtt tartásával. Szerintem a fő cél az lehet, hogy méltányosabb verseny legyen a már működő nemzeti díjszedők, szolgáltatók között, illetve azon vállalatok között, amelyek ITS szolgáltatásokat képesek nyújtani bárhol, bármely új díj tartományban. Ha megvan ez a méltányos verseny, és minden akadályt leépítünk, akkor majd a piac előre fog lépni magától. I mean, is railways I can of course. A vasútak nevében csak támogatom az interoperabilitás végrehajtásának gondolatát. Ez nyilvánvaló illetve a díjazási rendszer méltányos kilakítását minden módusz közlekedési mód között. Abszolút. For us as an environmental organization, the... Mi közvetvédelmi szervezet számunkra a cél az, hogy a külső költségek internalizálódjanak. 90-es évek óta cél ez, és a Euromatrica rendszer minden felvizsgálata javított némileg a rendszerre, de még mindig hosszú az út előttünk és ez a review sem lesz tökéletes. Ez tehát egy folyamatban levő munka. Hagy mondjam már, mi hogy látjuk a közlekedési földrajzot vizsgában. Nézzük meg, az első régióval kezdjük, Spanyolország, Portugália, Franciaország. Megkapják a saját regionális interoperabilitásokat. Ezzel párhuzamosan egy másik nagy régió, Németország, Belgium mondjuk, vagy Olaszország, Ausztria, egy másik térség interoperabilitást ér el. Aztán kell európa Balkán, és akkor van három nagy régiós interoperabilitás. Ha már jól működnek ezek külön-külön, akkor nyilván a következő lépés az lesz, hogy ezeket a nagy térségi interoperabilitásokat összeszervezzük egy pán pán-európai keretbe. Ehhez idő kell, ám előbb jönnek létre a térségiek. Mikor, melyik évre gondolja ezt lehetségesnek? No, yeah, I'm also in favor, but when? Én is támogatom, de mikor? Follow the regional inter ha térségiek megjelennek intervallat, és akkor lehet remélni, hogy ez a pán-európai majd következő lépésként jön. Melyik év? Évszámot mondjam. ne Nem tudja, mondja az elnök. Köszönöm. Kaputó úr kap három percben. Köszönöm megpróbálom elkerülni olyan kérdéseket tegyek fel, amik már elhangzottak az interoperabilitás kérdése kapcsán. Benedett úrhoz intézem a kérdésemet ezen leolvasási rendszer, egészséges leolvasási rendszer alkalmazásáról. Ugye ez a technológia az irányelv szerint autonóm módon is használható a jármű azonosítása céljából más technológiák alternatívájaként ez a rendszám leolvasási technológia most kiegészítő jelleggel kerül felhasználásra más technológiák kiegészítéseként, amikor kiírolják az út díjat, vagy akár a ö, nem fizető autóhasználókkal szembeni ellenőrzések esetén. Ahol kizárólag ezt használják, az nem adott nagy eredményeket a kérdés. Milyen nehézségeket lát ön az interoperabilitás szempontjából, hogyha ezt a rendszert, ezt a technológiát választanánk kizárólagosként, tehát az automatikus rendszer, le olvasását, és milyen értéket lehet ebben, mint kiegészítőként alkalmazott rendszerben és aztán majd Tóth úrhoz egy másik kérdést intézek később. Benedett úr, a rendszem leolvasás remek kiegészítő backup rendszert jelent a rendszámok azonosításához, amikor nincs megfelelőre leolvasás a transponder által. Most ez 99,7%-os pontosággal olvas le. Ez a rendszám leolvasó technológia nem mutatott ilyen megbízható eredményeket mostanáig. Hogyha nagyon sok a forgalom, nagyon nagy a forgalom és sok az autó, akkor nehéz leolvasni a rendszemtáblát, Hogyha nagyobb a járművek közötti távolság, akkor könnyebb leolvasni, ugye az időjárási körülmények is nagy szerepet játszanak a rendszem leolvasásban. Ugye itt a kérdés a kiegészítő használat más technológiákkal továbbra is ön szerint a legjobb megoldás. A videotechnológia szempontjából igen, hangzik a válasz. A másik kérdést, mondja Kaput úrtod úrnak teszem fel. Más kollégák már feltették ezt. Itt a diák meghatározásról van szó, a környezeti kihatások függvényében is. Itt egy különleges szempontot vetnék fel, mégpedig az átláthatóság és a kommunikáció a fogyasztóval, a felhasználóval. Azt szeretném megtudni, hogy egyetérte ön velem abban, hogy egy nagyobb mértékű kommunikáció a végfelhasználóval is akár, azt illetően, hogy hogyan állapítják meg a díjakat, tehát hogyan veszik figyelembe a különböző tényezőket a díjszabáskor, azok kihathatnak-e esetleg egy radikális változás irányában arra a módozatra, ahogyan mi a közlekedési módokat használjuk, mi valamennyien. I, I fully agree, and I think the example of the... Teljes mértékben egyetértek, és azt hiszem, hogy a Euroclass Hoz való hasonlítás eh, nagyon jó. Ez egy egyértelmű üzenet, és eh, nagyon eh, sokat segített a Euro 6-os járművek esetében. Hogyha a differenciálás felé mozdulunk el, akkor gondoskodni kell arról, hogy a rendszer olyan egyértelmű legyen, amennyire csak lehet. Most én következem másfél percben. Lokman úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Ha ön támogatja a célhoz kötést, akkor ennek lesz egy része, ami a transmodális közlekedésre fordul, és ez például a közút is lehet, akkor hogyan látja ön az ilyen intézkedéseket, és milyen aránya lenne ezeknek? I believe what I Azt hiszem, hogy a célhoz kötésről már elmondtam, hogy a felhasználó fizet elvet kellene figyelembe venni, valamint a költséget. Mi a vasút részéről ezt gondoljuk, a közúton is így kellene ennek tennie. Ami pedig az ár növek, ártöbletet illeti, azt feltétlenül lehetne használni a tiszta közlekedési módozatok kifejlesztésére, ami pedig az internalizálást illeti, ezt a társadalom céljaira kellene fordítani. És mit gondoltat, mondjuk száz egységből mennyit kellene erre a célra fordítani? Attól tartok, hogy nincsen egy konkrét szám a fejemben, de szerintem ezt az államok szintjén kell majd meghatározni. Rendben, tehát nem válaszolt. Wim van de Kamp úr Három percet kapott már. Köszönöm szépen. Jó, akkor időt takarítunk meg. Kilonen asszonyra térünk vissza, akinek három perce van, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon röviden kérdeznék a panel hölgy tagjától, mi lenne az önmegoldása ha az úti rendszert teljesen nulláról kezdenénk. Like from scratch. Tehát, hogyha úgy érti, hogyha a nulláról építenénk fel. Azt gondolom, hogy a nemzeti körülményekhez és igényekhez szabnánk ezt, tehát a szubszidiaritást hívnánk segítségül. Az egyik, amit mi nehéznek vagy bonyolultnak találunk az autósok részéről, az az, hogy minden évben egy, jön egy újabb jármű, ami tisztább vagy környezetbarátabb, és akkor az egyik irányba befolyásolnak minket, de aztán kiderül, hogy aztán nem ez történt, és akkor más irányba gyakorolnak megnyomást. Az a helyzet, hogy a tudomány állása változik napról napra, hogy mi a legtisztább technológia. És ezen felül mi a felhasználók szemszögéből nézzük ezt. Mi úgy gondoljuk, hogy nincsenek angyalok vagy ördögök, tehát egy bizonyos fajta motor egy bizonyos igényekhez megfelelő. Tehát például elektromos autókat autópályán vezetni, az nem hatékony, nem jó ezeket az autókat magas sebességen vezetni. Tehát gondosan meg kell tervezni ezeket a rendszereket, hogy azok alkalmazkodni tudjanak, és elérjük a kitűzött célokat. Mert az elfogadhatóság azon is múlik, hogy a kormányok elérik-e a célokat, amelyeket kitűztek. Köszönöm, kedves Dominik. E, ez részemről elég volt, köszönöm szépen. Très bien, bah. Nagyon jó, köszönjük szépen. Grapini asszony a szó két percben. Mulțumesc mult, domnule președinte. Foarte scurt și vreau să-mi răspundeți la fel de scurt. Köszönöm önök ellent mondtak bizonyos dolgokat, illetően egyesek euromatricát akarnak, mások ezt megszüntetni, egyesek szubszidiaritást, mások nem. Krid asszony ön kritikával illette az adózási módozatokat. Milyen konkrét javaslatai lennének, hogy ez helyes, igazságos legyen? Író képviselője mit javasol? hogy az adó visszakerüljön az infrastruktúrába, van-e konkrét megoldás? A TOC úr azt mondta, hogy egyáltalán nem drága az elektromos jármű. Van-e hatástanulmánya? Talán nem gondolt arra, hogy a, az akkumulátor feltöltési infrastruktúra nem létezik, csupán bizonyos területeken, a vidéki területeken ez nagyon kevéssé praktikus. Mit csinálnak az ottaniak? We're starting. Sorry. Elnézést. Igen. Az adózás. Bocsánat, igen. Hogyan lehet elérhető? Én ellene vagyok annak, hogy demonizáljuk a, a matricákat, mint a legrosszabb rendszer. Szerintem sok ö, probléma úgy oldható meg, hogy a felhasználáshoz kötjük, meg melyik a legtisztább technológia, és ne egy, csak egy bajnokra figyeljünk, hogy minden megold majd az elektromos autó például a jövőben magától, és Fontos, hogy a nemzeti piacokhoz illeszkedjék. Az elektromos autókkal kapcsolatban az a érvem, hogyha valaki elektromos autót vezet, és elektromosságot használ, és nem dízel vagy benzin, ugye sokkal olcsóbb üzemeltetni ezt az autót, és egyre több elektromos autó lesz a jövőben. Am avut altă întrebare, da? Cum egy teljesen más jelgő kérdést tettem fel. Önök azt javasolják, hogy az emberek, hogy ezen pénzek menjenek vissza beruházásokba. Tóth úr, milyen megoldásai vannak ezt illetően? Én a terhekről, az adóterhekről beszéltem. Úgy gondolom a lényeg az, hogy minden, ugye, látik, minden tagállamnak más prioritása van. Hogyha valakinek teherautódíjból egy milliárdos költségvetési bevétele van, akkor mondjuk lehet, hogy a, a, a, a akkor lehet, hogy a vasúti forgalomban forgalomba teszi, vagy egészen másra költi az állam ezt a pénzt. Köszönöm. Igen, itt nagyon ö, széles, ö, sok mindent átfogó kérdések hangzottak el. Liberácki úr, két percben. Köszönöm szépen. Az, igen, csak milyen mélybenyomást tett rám az, amit Creed asszony mondott, és további kérdésekre inspirált ez. Mit is jelent a bizottság dokumentumában, hogy a polgárokat és a vállalatokat kiegészítőleg meg kell terhelnünk. A bizottságot nem érdekli, hogy mi is történik az údiakkal, és ezek nagyon magasak elhangzott. Minden állam azt csinál ezekkel, amit akar. Jól értettem ezt? Yes, that's exactly... Igen, bár nem vállalatokról beszéltem, hanem csak állampolgárokról. Tehát nagyobb tehet róla az állampolgárokra. A Bundesamt Németországban kiszámolt, hogy kilométerre a költség 10,8 cent lenne szemben a mostani díjak költsége. Dziękuję bardzo. To oznacza, że powinniśmy podchodzić do tego pakietu ostrożniej. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy ezt a csomagot óvatosan kell, hogy kezeljük. Benedett úrhoz intézem a kérdést ami ez az út díjhasználati rendszer valóban érdekes lehet. Például 6 óra 9 óra között Brüsszelben közlekedni háromszor annyi, és akkor az útdíj más alternatívákat illetően olcsóbb lehetne, ezt el tudná ön képzelni megoldásként. Teljes mértékben igen, mondja Benedett úr, vannak már tapasztalatok Európa szerte ezt illetően, és szolgáltatás nyújtóként képesek vagyunk az ilyenfajta különbségeket érzékelni. El, ö, Liberecki úr, köszönöm. És még egy harmadik kérdés Benedett úrhoz és Dionelis úrhoz. Önök azt mondották, hogy önök ugye beszedik ezeket a pénzeket. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek fizetniük kell, az, tehát ez mind az üzleti modellek mentén működik. Hely, így van ez. Um Egy kicsit összetettebb ennél a helyzet, igen, mi beszedjük a pénzeket az ügyfelektől, akik a koncesszionáriusoknak tartoznak, aztán persze vannak hiteleink is a consumer piacon, a nehéz gépjárműveket pedig ilyen hitel, enyhítéses formulákkal kezeljük. Tehát a hónap végén szedjük be a pénzeket, az egyes koncessionáriusokkal kötött megállapodások alapján. Felénk nem irányul semmi felközvetlen kifizetés. Köszönöm Benedett úr, mondja az elnök. Ezzel a parlamenti képviselők hozzászólásai véget értek. Három percben Liezsóá úrnak adok szót a bizottság részéről a DJ Move képviseletében, hogy mondja, milyen benyomásai voltak az elhangzottakról három percben. Liazsua úr, köszönöm elnök úr, mindenkinek köszönöm. Első benyomásom az, hogy ez egész pozitív. A ma reggeli reakciókat hallgatva egyrészt a díjazást, díjakat illetően sokan osztják azt a gondolatot, hogy az európai irányelv jó ösztönző, különösen abban, hogy a CO2 kibocsátásokat csökkenti majd, és a klímaváltozás elleni harcban így fontos lehet és az imperabilitásban a dísz, az útdiaknál, az IETS rendszerben az ágazat szereplői jelezték, hogy szeretnének világos szabályokat a, a tanúsítványok tekintetében a szolgáltatókra és nagyobb standardizációt. Ezeket kielégíti. Három rövid gond, pont a, a matricák kivezetése phasing által a bizottság javaslata is tartalmazza. Ezt ma reggel is sokan támogatták, ezt a célt azt mondani sem kell, és nem titok, hogy az első vit megbeszélésre a tagállamok körében a tagállamok eléggé visszafogottak voltak ezzel kapcsolatban, tudnak akarják tartani, a, a, hogy választassanak UDI és matricak között, még azok az államok is, amelyeknek meg van most is UDI rendszere. Úgyhogy ez fontos lesz a parlament szerepe, hogy ezt az elvet tovább vigyem a tárgyalásokban. Aztán a buszok ügyében. ez érzékelem, hogy különösen az, á, az áru ö, nem lelkes ezzel kapcsolatban, és az európai irányelv álláspontja nagyon világos. A buszok használják az infrastruktúrát, és mivel használják azt, nincs ok arra, hogy teljesen kivegyük őket a diak hatája alól, hiszen ők is koptatják az utakat, és elég nehéz gépjárművek. Ez nem azt jelenti, hogy a buszok ellen, fejlesztés ellen a bizottság, épp ellenkezőleg hasznos ez az irány, és a Mobilitás Package kettes verzió, mert november 8-án fogadtunk el, tervezi, hogy a buszok előtt nyissuk meg a piacot, adjuk lehetőséget ennek az ágazatnak. Ám ez nem azt jelenti, hogy kivennénk őket az út használat alól, alól. Aztán a díjak, a bevételek felosztása, elosztása nagyon kényes téma a tagállamok szempontjából, hiszen a díjak elfogadottságát is érinti, hogy a fogyasztók mennyire fogadják ezeket a díjakat. És a díjak kötelező eh, eh, allokációja a közlekedésre nem nagyon elfogadott a, bizony, a tagállamok részéről és az irányelvre vonatkozó javaslatban azt javasoljuk, hogy egy bizonyos átláthatóság legalább megvalósuljon, látható legyen, hogy mire használja a tagállam az udiakból származó bevételeit a költségvetésben. De, mint mondtam, ez egy kényes téma a, a tagállamok szempontjából. Itt is szükség lesz a parlament támogatására. Összefoglalásként, tehát szeretném megköszönni még egyszer a, a nagyon érdekes hozzászólásokat. Köszönöm. Köszönöm Liezsa úr, köszönöm a panel szakértőinek részvételüket, szenvedélyüket, szakértelmüket, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Érdekes vita volt. Ez egy kezdeti vita. A jelentéstevősai az árnyék jelentés jelentéstevők bizonyosan sok tanulságot levonhattak az elhangzottakból. Mindenkinek köszönöm, és ahogyan tudják, az Euróafrikai héten vagyunk. Nagyon sok ülés zajlott uh, itt a parlamentben, az AKC keretében, az Afrikai hét keretében valamennyi szakbizottság értelmes volt, hogy részt vegyen ebben az euró-afrikai vitában. Köszönöm, hogy csendben hagyják el a termet. Most pedig eh, az afrikai légi közlekedésről fogunk vitázni. Ez egy nagy fejlődésben lévő ágazat, sok problémáról küzd, de rengeteget fejlődött. Peter Bombe, a DJ Move részéről van itt körünkben, és Lit úr a külügyi szolgálat részéről.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 a légi közlekedés kapcsán, ez egy remek dolog. Merci en Afrique, monsieur Bombé, vous avez... Megadom a szót az illetékeseknek, a DJ Move részéről kap szót az úr. Okay. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good... Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon örülünk annak, hogy az Afrika hét keretében lehetőséget kaptunk arra, hogy mondjunk néhány szót a Afrika és a légi közlekedés kapcsolatáról. Engem ez mindig nagy örömmel tölt el. Úgy döntöttünk, hogy az afrikai légiközlekedésre és a biztonságra fogunk koncentrálni, mert azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a legfontosabb infrastruktúra, ami a légiközlekedésben létezik, az nem a terminálok, nem is a kifutópályák, vagy nem bármilyen csillogó technológia, hanem a biztonság. Ez az alfaja és az omegája mindennek, amit a repülésben teszünk. És szeretnék erről mondani valamit Afrika kapcsán. Egy rövid bevezető prezentációt hoztunk az EASA beli kollégákkal, akik szintén nagyon aktívak Afrikában. Én eh, a biztonsági eh, bizottságot eh, vezetem, és tegnap este Nigériában, Abidjában jártam. Ez egy ö, csodálatos ország, és egy ICAO konferencián voltam a repülés biztonságával kapcsolatban, és ez mutatja, hogy milyen eh, sokan foglalkoznak ezzel Afrikában. De amit eh, szeretnék gyorsan elmondani, az az, hogy emlékeztetem önöket a három legfontosabb pillérre a mi tevékenységi eh, területünkön. Ezek az eszközök állnak rendelkezésünkre Afrikában. Van egy új eszköz, ami csak néhány éve létezik, ez a harmadik országbeli eh, szereplők eh, engedélyezési rendszere, amelyet az ELSA működtet. A második pillér az úgynevezett SAFA rendszer, ami a standard eh, ellenőrzések amikor egy repülőt Pozsonyban ellenőriznek, az ugyanúgy történik, mint hogyha Barcelonában vagy Helsinki-ben ellenőriznék és ez akár egy másik uniós tagállamból érkezett, akár egy harmadik országból, ugyanúgy ellenőrzik, és természetesen ez nagyon sok információt szolgáltat uniós szerte arról, hogy a légitársaságok hogyan teljesítenek ebben a rendszerben. Ez egy nagyon jól működő rendszer. Európának vannak a világon a legmagasabb sztenderdjei, és ez a SAFA rendszer nagyon jól működik. Nagyon sok ország kérdez meg minket, és szeretné, ők, szeretnék ők is alkalmazni ezt a rendszert. És lehetőség van arra, hogy azok az országok, ahol fejlett a légiközlekedés, kapcsolatba lépjenek az Európai Unióval, és használhassák saját céljaikra ezt a rendszert. Ekkor gondoskodunk arról, hogy követni és ellenőrizni tudjuk azt, hogy valóban megfelelnek-e a követelményeknek. Afrikából még senki nem része ennek a rendszernek, de az ELSA napi rendjén előkelő helyen szerepel az, hogy őket is bevonjuk ebbe. És az eszköztárunk harmadik eleme a nemzetközi repülés biztonságban az, ahogy azt önök is tudják, az uniós fekete lista, vagy légbiztonsági lista. Kicsit pozitívabb nevet adtunk neki. Ez bizonyára önök is ismerik, mert mi mindig nagyon szívesen mutatjuk be az ezzel kapcsolatos munkánkat, és szerezzük meg az önök támogatását ehhez. Ez tehát az a három eszköz, ami ugyanahoz az eszköztárhoz tartozik, és ezek révén gondoskodunk arról, hogy ezek zöggenőmentesen együttműködjenek, és hogy a lehető legjobb biztonságot tudjuk nyújtani. Nagyon röviden elmondanám Afrika helyzetét a biztonsággal. Egyértelmű, hogy Afrika sokkal többször szerepel a légibiztonsági listán, mint más térségek. Évekkel ezelőtt egyértelműen problémás volt a biztonság kérdése Afrikában, és elmondanám, hogy mit tettünk afrikai partnereinkkel közösen annak érdekében, hogy fokozatosan javítsunk a helyzetem. Még nagyon egyértelmű, hogy nem sikerült eljutni az út végére, de látható, hogy változik a helyzet, különösen azokban az országokban, és ez mindig így van, ahol a közlekedési hatóságoknak lehetőséget adnak, hogy végezzék a munkájukat. Ezek a hatóságok független módon és megfelelő eszközök birtokában tudnak működni. Ez Afrikában nem mindig adott, és a hatóságoknak megfelelő erőforrásokra van szükségük ahhoz, hogy eh, dolgozni tudjanak. Sokszor a, a légitársaságok sokkal jobb helyzetben vannak, de igazából a hatóságok dolga az, hogy a biztonságra odafigyeljenek. Számos ország fejlődik, eh, Nigéria eh, egy ilyen ország, és egy légitársaságot fel kellett vennünk a listára, és ekkor az az ország felébredt, és elkezdett többet beruházni a légi közlekedés biztonságába. Tehát ez egy pozitív fejlemény. Láthatják önök is a számokat ezen a dián. Afrika tehát nagyon sok országot tartalmaz. A harmadik pont érdekes, hogy két légitársaság, az Air Zimbabwe és a Megyű Nigériából azért kerültek fel a listára, mert az EASA visszavonta az engedélyüket harmadik országbeli légitársaságként. ha egy harmadik országbeli szereplőt az ELSA éppen értékel, akkor biztonsági okok miatt, nem adminisztratív, hanem biztonsági okok miatt nem adhat erre engedélyt, és akkor automatikusan meghívják ezt a légitársaságot a légi biztonsági mm, meghallgatásra, és általában fel is kerül a listára. De nagyon gyakran ez az a jel, amitől a kormányok és a hatóságok felismerik, hogy valamit tenniük kell annak érdekében, hogy kezdeni kell valamit a biztonsággal, vagy az összes légitársaság fel fog kerülni a listára. Nem mennék bele nagyon a részletekbe, de a jobb oldalon láthatják, hogy a számok lassan, de folyamatosan csökkennek. Afrika nagyon rossz helyzetben volt, de lehet látni, hogy mind légitársaságok, mind pedig országok területében, területén az elmúlt három-négy évben elkezdett javulni a helyzet. Csak akkor lehetünk biztosak benne, hogy javult a helyzet, és vehetünk és levetjük az országot a listáról, amikor ez több évig is eltart, és 2014-ig nem volt lehetőségünk arra, hogy országokat levegyünk a listáról, de most, hogyha jó munkát végeznek, nagyon gyakran a mi segítségünkkel, és határozottan fellépnek, akkor mi is készen állunk arra, hogy a magunk részéről elvégezzük a feladatunkat, és levegyük őket a listáról. Tehát alapvetően erről szól ez a dia. Ez a rövid összefoglalása annak, hogy mi történt az idők során. Azt láthatjuk, hogy még az afrikai biztonság még nem teljesen pozitív, de legalább jó irányba halad. Vannak olyan országok, mint például Zimbabwe, amelyek visszafelé haladnak, és itt egyértelműen problémák vannak, de más országok, Mauritánia, Szváziföld, Zambia, ők jó munkát végeztek, és le tudtuk őket venni a listáról. És ahogy korábban már elmondtam, az önök támogatásával van egy olyan listánk, hogy a biztonsági lista árnyéka. Olyan országokkal működünk együtt, amelyeknél lehet látni a visszacsúszást, de még nem történt meg ez drámai szinten. Az ilyen országok kormányával közöljük, hogy vagy befektetnek és a megfelelő független embereket helyezik a megfelelő helyzetbe, vagy pedig tudják, hogy hol fognak kikötni. És ez az árnyék lista valószínűleg az egyik legjobb és legérdekesebb aspektusa ennek az eszköznek. About, uh, the third country. Nem fogom elismételni azt, amit mondtam a harmadik országbeli eh, szereplő eh, témaköréről és az ELSZ-ról, de itt is azt láthatjuk, hogy az ELSA ebben a rendszerben, amely még csak két éve működik eh, teljes körűen, már 19 olyan afrikai ország van, amelyben van olyan légitársaság, amely megszerezte ezt a harmadik országbeli légitársaság minősítést, és összesen 63 ilyen légitársaság van, így ezek a légitársaságok már repülhetnek Európába. Korábban ez nem így volt, most minden légitársaság, amelyik erre jelentkezik, az biztonsági sztenderdekkel kell, hogy rendelkezzen, mielőtt beléphetne az Európai Unióba. Ez egy érdekes és nagyon hasznos rendszer. És nagyon sok légitársaság természetesen felismerte, hogy ez egy nagyon komoly rendszer, és visszavonta a jelentkezését. Az uniós rámpa ellenőrzési program ezt nem hívjuk hivatalosan így, de a jól bevezetett brand az a Safa, és ezért ezen a néven hívjuk őket. A harmadik országok ellenőrizhetik, hogy európai sztenderdeket alkalmaznak-e. Mert nagyon sok országban az európai sztenderdek magasabbak, mint a nemzetköziek. A harmadik országbeli eh, légitársaságok ugyanakkor nemzetközi sztenderdeknek kell, hogy megfeleljenek, amelyek természetesen az ICAO-tól érkeztek. És minden állam vagy államcsoport a Chicagói Egyezmény keretében eh, jogot kap arra, hogy ezeket az ellenőrzéseket elvégezze. És ahogy mondtam, a harmadik országok is csatlakozhatnak ehhez a rendszerhez, például Szingapur, Kanada, Ausztrália, illetve egy-két másik ország is csatlakozott ehhez a rendszerhez, és még többen is várhatóak. Ennek az érdekes eleme az, hogy a múltban tudtuk, hogy ez a valóságban már megtörténik. Egyes légitársaság tagjai a legjobb repülőiket és a legjobb személyzetüket küldték Európába, mert tudták, hogy a legszigorúbb ellenőrzésnek ott fogják alávetni őket. Ez azt jelentette, hogy a legrosszabb gépeket és személyzetet máshova küldték, de ez most sokkal nehezebb lesz, mert máshol is a száfa ellenőrzés fog megtörténni. Például az Egyesült Arab Emirátusok támogatják a szafa elveket, tehát elnézést, most nem diplomatikusan fogok fogalmazni, a vacak repülőiket eh, nem küldhetik a közel-keletre, míg eh, a jó repülőket Európába küldik. Hogyha valaki Ázsiába repül, az öbölmenti országokba, Európába vagy Észak-Amerikába, akkor eh, a rendszer el fogja kapni őket, hogyha nem megfelelő színvonalon teljesítenek. És minden ellenőrzésnek alá lesznek vetve. Néha Európában nem ismerjük fel azt, hogy bizonyos rendszereinkért a világ többi része irigyel minket. Az önök módbeli támogatásának köszönhető, hogy ide eljuthattunk. Ezen a dián nézzék csak a jobb oldalát. Ez vonatkozik Afrikára. Lehet látni, hogy még mindig ez az a régió, ahol a legrosszabbak a szafa értékek, de ami nagyon fontos, az az, hogy ez is csökkenőben van. Tíz évvel ezelőtt sokkal magasabb volt, mint a világ többi részé, de most már egyértelmű fejlődést láthatunk évről évre, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Az önök tájékoztatására elmondanám, hogy a SAFA rendszer tudást és információt ad nekünk a biztonsági listával kapcsolatban. Az engedélyezési rendszer, amelyet négy éve indítottunk el, és fokozatosan felépítettük, majd pedig két évvel, két évvel ezelőtt már az egész uniót lefette. Ez jól működik, és Afrikában is láthattuk, hogy több légitársaság is rákerült a listára, és erőfeszítést tett azért, hogy megkapja ezt az engedélyt. Láthatjuk, hogy ha egy adott ország légitársasága el akarja érni ezt a státuszt, akkor javítania kell a biztonsági szendegyeit, és ez mindig jó dolog. Azt is láthatjuk, hogy a hatóságok nem akarják, hogy ha a légitársaságok megbuknának az engedélyezési folyamat során, tehát ők is jobban odafigyelnek ezekre a légitársaságokra, és ez mind a, a repülés biztonságát segíti. Most átadnám a szót egy Titgát úrnak, aki az EASA stratégiai területeiért felelős, és el fogja mondani az ő előadását, majd pedig én egy záródiával fogom lezárni. Thank you very much. Um... Köszönöm, hogyha megkapták ezt a magyarázatot, amely arról szól, hogy az operatív oldal hogyan kapcsolódhat a biztonsági eljárásokhoz, és Péter Szofa előadása a légiközlekedési vállalatok szempontjából vizsgálta, én meg most inkább a szabályozási részről megfelelő felügyelet legyen az egész ágazat fölött, beleértve a, a, a légitársaságokat is. A kettőt egyszerre kellett bevezetni. Fontos, hogy meglegyenek az állami kapacitások is arra, hogy ezeket a feladatokat ellássák, hogyha a légitársaságok oda települnek. Látják a képen, a végrehajtás szintjét látják a nemzetközi biztonsági standardok szintjén. A vörös az rossz, ugye? Látható, hogy különbség van a, a, a tagállami, az állami hatóságok képességei között e feladatok ellátására. Sose tudjuk pontosan, hogy a helyi ö, ö, operátorok pontosan, hogy működnek, de azért ez így felmérhető. És a képen az is azt is látják, hogy nem egyszerű az EU szempontjából lépni, hiszen nagyon színes ez a mozaik, nem lehet mindenkire ugyanazt a méretet ráhúzni. Tehát a nemzeti szabályozó hatóságok képességei alapján ugye más és más elbánást érdemelnek, nem lehet gyorsan megoldani a dolgot, tehát egy, egy quick fix megoldással. És persze, a kockázata, a katasztrófának a kockázatát is látni kell, hiszen Afrika fejlesztésében a közlekedésnek hatalmas szerep hárul, és ezek olyan akadályok, amelyeket itt látunk, amelyek akadályozzák a légitársaságot arra, hogy tevékenységeiket, szolgáltatásokat így nyújtsák. Ez egyfajta Afrika fejlesztésének egy komoly akadálya ez. Ezt a képet nem mi állítottuk össze, a nemzetközi felügyelők jelentései alapján állt össze ez a kép. Tehát ennek alapján kell rangsorolni a cselekvéseket, amelyekre szükség van. látták a biztonság ö, szintjének megjelentését vizuális térképen. Itt egy másik dolgot látunk, az, hogy az ESA mennyiben a támogatása a nemzeti hatóságoknak. A szín azt mutatja, hogy egy-egy projekt hogy valósul meg a világos kéknél. Az Euromedet használjuk, mint keretet a közbeavatkozásra, képzésre, támogat, a felügyelet, a, a ellenőrzések támogatására, kapacitás építésre a menedzsmentben használunk eszközöket, és a biztonsági szintől függően kell meghatározni a cselekvések intenzitásának szükségét a projektben. Zölden látjuk a, a közép-afrikai projektet. Itt egy, az EU által nekünk ítélt projekt révén tudunk eljárni. Zambia külön államként konkrét esetet képvisel. Itt külön kérés született a helyi EU delegáció vezetésével az állam kérésére. Vannak más projektek is, még a nyugat-afrikai projekt és a szubszaharan projekt. Ezek mind-mind lezárásra készen, indításra készen állnak. Tehát látni kell a, a a csapatok összetétel, nem csak ISZ szakértőkkel együtt végezzük, hanem nemzeti szakértőket, meg EU szakértők is erősítik ezeket a csapatokat, vagy ezeket a tímeket, amelyek a kapacitást erősítik. Az is fontos persze, hogy ez költséghatékony módon szerveződjék. nem lehet államról államra megoldani a dolgot, hanem térségben kell gondolkozni. És így a, mert azért van nem is inkább, mert a rendelkezés a források nem olyan szintűek, mint mások, mint a DFA esetében. Fontos tehát, hogy térségről térségre haladjunk, és talán tudják, hogy ezért hát az ICAO az erre a biztonsági felügyeleti szervezet, az ROSZU is testvérszervének tekinti. Hat ilyen szervezet működik Afrikában jelenleg, egyfajta integrációt előrányozva a nemzeti hatóságok között a biztonság szintjét illetően. Fontos, hogy költséghatékonyabb módon Szervezzük ezt meg. Az RSOE központ koordinálja ezeket a térségben, helyben, egyszerűsített logisztikai szolgáltatásokkal kapacitást is kínál, a projekt lezárása után is, helyben, eszközöket, képzés, módszertanokat kínál, hogy fenntartató legyen az eredmény. Tehát a technikai és fenntartatóságát szervezzük így. Ez a módszertan tehát. Regionális és az MLQ hatással a térségben élve igyekszünk elérni a célzott hatást és a fenntartható eredményeket. Fontos projekt lesz a küszöbön álló az EU-Afrika biztonsága repülésben című EU-ASA projekt, és ennek célja, hogy megerősítse eddigi lépéseinket. Tehát csak az alapvető biztonsági követelmények értelmezésében nemzetközi szinten kell a lég közlekedési iparág ez elvébe bevezetni, ez a minimum. Persze vannak új kihívások az afrikai országok előtt. Nagyon gyorsan nő a forgalom, és a hatóságoknak képesek kell lenni fenntartani az ellenőrzést, továbbra is fel kell vegyenek embereket, a, mert a forgalmi növekedés nagyon nagy kihívás. És a cyberbiztonságra fenyegető veszélyeknek sem szabad áldozatul hagyni ezeket az afrikai államokat fel kell készülnek tehát ezekre az új kihívásokra és, fel, és, és biztonsági fenyegetésekre is. E, e, egy másik újdonság, hogy egyre inkább a drónok e, is lehetőséget jelentenek. Európában már épül ez az infrastruktúra is, Afrikában még nem tartanak itt, de tudni kell, hogy egyre több drón fog ott is repülni és ez biztonsági fenyegetést jelent a, a légiközlekedésre, úgyhogy ezt is vegyük figyelembe. Kihívás, de pozitívabb szempontból az az, hogy új technológiák bevezetésének támogatása nem túl egyszerű, de fontos az afrikai országokban. Tehát a nemzeti hatóságokat az ágazati szereplőket támogatni kell, hogy a műholdas technológiákat minél gyorsabban bevezessék, és ezeket európai programokkal is lehet erősíteni. A műholdas kommunikációs rendszerek olyan kapasztásokat jelentenek, amelyeket meg kell nyitni az afrikai ágazat előtt. És őben ez is egy fontos feladat lesz. Szerintem a végére értem az előadásomnak. Még az, azt hozzá akartam tenni azért, hogy az interkonnektivitás, az összekapcsolhatóság nagyon fontos politikai cél ezekben az országokban. Csak akkor lehet az interkonnektivitást elérni, hogyha aznak egyes elemei elég biztonságosak. Ez hát előfeltétel, készen állunk arra, hogy segítsük az Európai Bizottságot ebbeli törekvéseiben, és persze az Európai Parlamentre is számítunk, hiszen önök lehetnek a katalizátorok a biztonság erősítésében és általában a légközlekedés biztonságának növelésében. Köszönöm. Hozzá kívánna valamit még főzni? Tessék. Nagyon köszönöm. Szerettem volna összefoglalni két-három elemet. Ahogy láthatják, a bizottság az ELSZ-ával és az önök támogatásával próbálja nem csak azt megvizsgálni, hogy Afrikában a megfelelő irányba mozdul el a légibiztonság, hanem próbálunk segíteni is, ahol lehet. És kifejezetten a biztonságra és a védelemre koncentrálunk. Azt gondoljuk, hogy a légibiztonsági együttműködés Afrikával egy kölcsönösen előnyös helyzet, nem csak az ő érdekük, hanem a miénk is. Az Afrikában látható növekedést tapasztalva ez így van. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez más térségek irányába is utat nyit. Ez egy pozitív eredmény, ezek az országok hálásak a segítségért, mert így fejleszteni tudjuk a légi közlekedésüket és a légi biztonságukat. És én csak tegnap hallottam ezt az ICAO konferencián Nigériában. Egy dolgot tudok csak mondani, ha ezt nem tesszük meg, akkor mások fogják megtenni. Egy panelben együtt voltam egy kínai fejlesztési alappal, és higgyék el nekem, hogy bármilyen alkalmat megragadnak majd, úgyhogy nem engedhetjük el azt a szerepet és felelősséget, amit Afrikában betöltünk. És tudom, hogy politikailag nem korrekt ezt mondani, de ők inkább velünk dolgoznának, de a kínaiak is megfelelnének ennek a célnak. Ez nem politikailag korrekt, de gondolni attól még helyes. Néhány hozzászólás kérdést most megengedünk Marinescu úrnak. Complete and very good. Köszönöm, elnök úr. Nagyon teljes körű és nagyon jó volt ez a prezentáció. Tudtuk már azt, hogy Afrikából Európába repülni afrikai légitársaságokkal biztonságos és megfelelően szabályozott. Az EASA gondoskodik arról, hogy a repülőgépek üzemeltetése megfelelően történjen. Tehát az utasok számára ez megfelelő. Azt szeretném kérdezni, hogy a másik irányba, Európából Afrikába repülni, én itt most a légirányításra gondolok, és a, a repülőterek szervezésére, hogyan kezelik ők ezt? Hogyan ellenőrzik önök azt, hogy biztonságos legyen a helyzet az európai légitársaságok számára, akik oda repülnek? És az én ismereteim szerint vannak fehér területek, ahol nem tudjuk követni a repülőgépeket az afrikai területen, tehát nem tudjuk, hogy hol van éppen egy repülőgép. Erről tudna valamit mondani? Én úgy tudom, hogy az ELSA a preferált hatóság mindenhol Afrikában, tehát kérem vegyék figyelembe, hogy ők az unió alapvető rendelkezéseit alkalmazzák, természetesen, ha van légiközlekedési hatóság és megfelelően képzett emberek. De ez a Biblia, amit alkalmaznak, ami nagyon jó. És egy utolsó pont, ha Afrikáról beszélünk, akkor mikor sikerül majd nem is pénzt biztosítani nekik, mert nem minden a pénzről szól, hanem hogy mikor lehet majd az Egnosznak egy állomást építeni, hogy ez teljesé válhasson a rendszer. Nem biztos, hogy ez kapcsolódik, de szerintem fontos lenne, mert ez is a biztonsághoz járul hozzá. Ennyi lett volna az én hozzászólásom. que euh, je ne dis pas plus. Non, ok, ça va. Réponse. Euh, Válasz. Az lehet a feltett kérdésekre, esetleg fordított sorrendben, hogy az infrastruktúra deficiten hogyan lehet segíteni. Azt hiszem, hogy Marian Marinescu nagyon sokat foglalkozik a légi közlekedés problémájával. Azt is hallhattuk, hogy az ELSA rendkívül jó ö, hírnivel bír Afrikában. Nem tudom, hogy tudnak-e válaszokat adni, vagy esetleg észrevételeket megfogalmazni. Igen, azt hiszem, hogy... angolul mondom. Nagyon erős megjegyzések. Az első ponttal kapcsolatban mondom több európai légitársaság működtet járatokat afrikai destinációkkal, és persze van itt egy biztonsági értékelés is, amely közvetett információt ad nekünk azokról a problémákról, amelyeket ők látnak. Mindig Nigériához eh, térek vissza, mert most jövök onnan. Például a fő kifutópálya az Abudzsai Nemzetközi Reptéren elég, egy, egyre több gödör lett rajta, kátyú, és a légitársaságok érezték, hogy nem repülnek oda, ha csak nem hozzák rendbe a kifutópályát. A kormány lépett is, le is zárta egy időre a repteret, persze nagyon sok bírálata volt az országban, de a kormány lépett, rendbe hozta a kifutó pályát. A vállalataink, tagvállalatainktól kapott információ segíti a, a, a hatóság működését. Az Agnosszal kapcsolatban is igaz, nem tudom pontosan mennyi pénzről van szó, 5 millióról azt hiszem, és éppen Afrika ezen részét tudjuk segíteni azzal, ha az EGNOS műoldas rendszert használni tudják, és ezzel magát a diagnosz kihasználtságát is fokozzuk. Hiszen sok esetben egyetlen rendszer, amely nyomnak tudja követni, merre jár a repülőgép. Az övék, de meg a miénk az utasakkal. Úgyhogy a korlátozott eszközeinkkel igyekszünk a legtöbbet elérni. Tehát a technikai segítségnyújtás működés. Azonban az el kell kerülni, hogy egyetlen fél, aki használt lássa ezeknek a projekteknek, maga a konzultáns személy legyen. Ezt elkerülendő az Európai Bizottság részéről, megteszünk mindent, az ESA-ban, az, hogy az általános projektpartnerrel jól szervezzük ezt meg, mert egyrészt a bizottság szempontjából akkor tudjuk, hogy jó lesz a minőség, jobban tudjuk nyomon követni és monitorozni is, az afrikai ország pedig tudják, hogy az Európából jött. Nem azt akarjuk tehát, hogy a, konzulensek lássák csak javát az európai adófizetők amúgy korlátozott forrásainak. Tehát az új kapcsolatrendszerben lesznek olyan rendelkezések, amelyek erősítik az EJAZ szerepét ebben a perspektívában, és ez nagyon helyén való. az előbb említett okoknál fogva. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, gyakorlati nézőpontból ez azt jelenti számunkra, hogy próbálunk a lehető leginkább ott lenni a terepen, hogy a repülőterek és a légitársaságok sztenderdeknek való megfelelését ellenőrizzük. Ön ezt szeretné, amikor Afrikába utazik. Amit mi teszünk az elszánál, az az, hogy az ájátától és még az ikaktól is szakértőket hozunk be, és közösen beszéljük meg, hogy mit kellene tenni. És valóban oda tudunk menni a helyszínre, és segíthetünk az iparágnak abban, hogy megfeleljen a szabályoknak. De itt szükség van arra is, hogy a hatóság megértse, hogy mire van szüksége a az iparágnak. Tehát többféle intézkedést kell hoznunk. De hogy tovább fűzzem a kérdését, az Afrikai Fejlesztési Bank megértette ennek a fontosságát, tehát hogy mennyire fontos az infrastruktúra, és így technikai tanácsadóra is szükség volt, amikor amikor kölcsönt adnak egy építési projektre, és hogy független tanácsot tudjon adni ez a tanácsadó. Tehát Afrikában a Fejlesztési Bank is támogatja ezt, és ők kérték tőlünk a prioritások listáját, és ennek mentén intézik a beruházásaikat. Ennek az oka egyértelmű számomra, fontos számukra, hogy megfelelően fejlődjön ez a szektor. Tehát szerintem mindannyian próbálunk gondoskodni arról, hogy amikor oda utazunk, akkor az infrastruktúra olyan legyen, amilyet eh, mi szeretnénk, biztonsági szempontból is. És az EGNOS-ról még egy dolgot mondanék. Az ASEGNA egy olyan szervezet, amelynek 12 állama tagja Afrikában, és úgy döntöttek, hogy eh, telepítik ezt az EGNOS-t, és eh, befejezik a rendszert. és úgy gondoltuk, hogy mi is adunk nekik ösztönzőt ahhoz, hogy ezt a projektet valóban befejezzék. Köszönöm szépen. Krisztin szeretné mondani valamit? Nem. Marian elégedett a válaszokkal? Nincs ellenvetése? Akkor köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és beszéltek nekünk erről a témáról, ami a parlament jelenlegi Afrika hetébe illeszkedik, és ezen a területen ez fontos, hiszen itt az ELSZ a nemzetközi szerepét hangsúlyozta ki. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Azt gondolom, hogy ezzel le is zárhatjuk az ülésünket. A következő ülés délután 3 órakor, december 4-én lesz. Ezzel lezárom az ülést, köszönöm szépen, az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját,